So, schönen guten Morgen allerseits. Ich begrüße alle. Üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. Halló! Peter! Peter! So, schon besser. Alakul. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt eh, nyári szünet előtti utolsó ülésünk. Ez Észtországból érkezett a mai magas szintű látogatásunk. Ozinovski urat üdvözlöm, aki a munka és egészségügyi miniszter Lettországban, illetve a kolléganő Kaja Iva, aki a szociális biztonságért felel miniszterként 10 óra 30-ig kívánjuk megbeszélni ezt a területet a szakterületünkre vonatkozóan, munka és szociális ügyek. Egy prezentációval fogunk indítani. Ivan asszony tartja ezt. Őt követi Oszinovszki miniszter úr. Hogyha ezt 5 perc alatt meg lehetne oldani, az nagyon jól sikerülne de szerintem azért időnk is van, hogy akár egy kicsit több időt adjunk önöknek. Parancsoljanak! Igen, tisztelt kollégák! Köszönöm szépen a lehetőséget az ész, hogy az észlelnökség prioritásait bemutathatom a szociális védelem, a szociális a társadalombiztosítás, családi politika, gyermekek, ezek a területek tartoznak hozzám, és erről fogok én beszélni. Majd Oszinovszki úr a saját területére tér ki. Észtország az Európai Unió tanácsának első alkalommal az elnöke, és Unity to Balance a jelszónk, és a fő cél az, amit éppen ez a kifejezés mond, hogy egységesek maradjunk oly módon, hogy egyensúlyt keresünk a különböző felek, gondolatok, értékek között. Ami a szociális ügyeket illeti, annak örülnénk, hogyha az EU egységes maradna valamennyi polgára érdekében, ennek az alapját a közös értékek adják. Minden egyes egyén fontos, az emberekről szól Európa. Egyébként az emberek az európai többletértékbe vetett hite némileg visszaszorulóban van az alapvető szabadságjogok, az egyenlő esélyek és a szabad mozgás mindenképpen fontos az EU további létezése szempontjából. Az emberek szabad mozgásának elősegítése az észt elnökség is fő célja. Hogyha az emberek egy másik országban akarnak dolgozni, letelepedni, és hogyha a társadalom, társadalmi juttatásokat, a szociális juttatásokat más országban nem kaphatják meg, akkor korlátozzák ezt a mozgást. Ezért kell frissíteni a szociális koordinációt, az idevágó rendeletet kell megújítanunk. A tagállamok TB rendszerében, szociális rendszereiben komoly változások vannak, ezeket úgy kell megoldani, hogy könnyebben legyenek átültethetőek. Örülünk annak a munkának, amit Málta elvégzett. Ők két nehéz kérdést, az egyenlő elbánást, a juttatásokhoz való hozzáférés esetében és az alkalmazandó jog esetében kezdték vizsgálni ezen a területen. Bonyolult és érzékeny területekről van tehát szó. Biztosítanunk kell, hogy világos és fair, tisztességes megállapodásra jussunk a végén. Az elődeink kiváló munkát végeztek, és mi szeretnénk folytatni ezt a munkát két további fejezet megnyitásával a tartós ápolás és a családi ellátás ügyében. Szeretnék megállapodni a tanács szintjén, mint mondtam, ezekben a témákban, négy témáról van szó, amiket felsoroltam. Biztosítani szeretnénk, hogy az emberek könnyen megértsék a szabályokat, és átláthatóak legyenek ezek a szabályok. Kedves kollégák, Európa sosem lesz befogadó, ha nem tudjuk garantálni mindenkinek a jogait, függetlenül attól, hogy milyen különbségek vannak az emberek között. Egy előregedő társadalomban alapvető fontosságú, hogy garantáljuk a fogyatékossággal élők, a különleges igényű emberek eh, jogait és szükségleteit. Nem absztrakt jogokról van szó, hanem tényleges mindennapi megoldásokról, mint például az az irányelv, amelynek van egy kezdeményezése, amely az akadálymentesítés szolgálja. Itt a fogyatékossággal élő ENSZ konvencióra is gondolok Valamennyien tudjuk, hogy a, az említett akadálymentesítési irányelv nehéz dolog. Egyrészt a fogyatékossággal élők jogait kell biztosítani, képesség kell tenni az embereket arra, hogy önálló életvitelt folytassanak, és részt vegyenek a társadalom életében, és független döntéseket is tudjanak hozni. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy arányos teherviselést biztosítsunk az üzleti élet számára, miközben a termékek és a szolgáltatások szabad árulását is biztosítani kell. Kompromisszumra kell törekedni, de késznek kell lenni a tagállamok szintén az együttműködésre. Reméljük, hogyha ez megszületik, akkor egyességre jutunk. Októberben 13-án lesz egy Tallini konferencia, amely az intézmény alapú szolgáltatások átalakításával foglalkozik közösségi szolgáltatásokkal. Mindenek előtt a legjobb gyakorlatok cseréjére törekszünk itt. Működő megoldásokat keresünk, amik, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy méltó életvitelt folytassanak. A tanács egyébként következtetéseket kíván megfogalmazni ezzel a területen. Emlékeztetni szeretnék a mottonkra Unity through balance a mottonk, egység az egyensúly révén. Bízunk abban, hogy any- és biztosak vagyunk abban, hogy annyiban lehetünk sikeresek, amennyiben a partnerek kompromisszumkészek. Én magunknak és önöknek is egy igen sikeres észtelnökséget kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban. Oszinovszki miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! kollégám előadása után most eh, én is el, fel fogom vázolni azokat a prioritásokat, amelyeket a szociális és foglalkoztatási területen kijelöltünk magunk előtt. Ahogy kollégám már megemlítette, a munkaerő mozgását és a mindenki számára biztosított egyenlő lehetőségeket szeretném felvázolni. Először is a digitális társadalom keretében előfeltétel az, hogy az digitális Európát megteremtsük. Ez az egyik fontos prioritásunk. A foglalkoztatás területén a munkaerő mobilitására fogunk koncentrálni. Szeretnénk a tanácsban a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv terén megegyezést elérni, és megfelelő egyensúlyt teremteni egyrészt afelől, hogy a kiküldött munkavállalók jogai érvényesüljenek, másfelől pedig a szolgáltatás nyújtás szabadsága is megmaradjon. Ez egy nehéz és ellentmondásokkal teli dokumentum, illetve dosszié, és ugyanakkor az Euró- magát az európai szellemiséget tükrözi. A, egy, egyrésztről a, az egységes piac szabadságát, másrésztről pedig a munkavállalók védelmét. E között a két dolog között kell megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt. Máltai kollégáink munkáját folytatva megpróbáljuk a hiányosságokat kipótolni, és egy megfelelő észszerű szöveget fogunk majd összeállítani, amely, amely valóságban is megvalósítható lesz. A tanácsban október, az októberi találkozóig szeretnénk egyetértésre jutni ebben az ügyben, és utána kezdhetjük az önökkel folytatott tárgyalásokat. A technológiai átállás, amelyet a digitalizáció jelent, szintén nagy hatással van a társadalmunkra, és ösztönző hatással is, ezért üdvözöljük az Európai Bizottság szociális jogok pillérére való javaslatát, ugyanis az európai polgárok is ezt várják tőlünk, és sok ilyen jog egyébként létezik már több tagállamban, de vannak olyan jogok, amelyek még nem. Minden esetre ez a pillér az Európai Unió politikai elkötelezettségét jelenti, annak hangsúlyozását, hogy fenntartható növekedés, egyenlő lehetőségek és megfelelő szociális védelem nélkül nem elképzelhető. Várom a pillérről szóló vitákat politikai szinten a tanácsban, és remélem, hogy az Európai Unió is ugyanolyan ambiciózus lesz majd, az Európai Parlament is ugyanolyan ambiciózus lesz majd, és még évvége előtt egy közös dokumentumot is kell tudunk készíteni. Mindenki, annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon mindenki joga érvényesülhessen, fontos a munkahelyi és a család élet közötti megfelelő egyensúly megteremtése és ezen belül a nőknek is jobb lehetőségeket kell nyújtani a munkerőpiacon való részvételre, illetve a férfiaknak a családi életben való részvételre. Egy munkahelyi és családi élet közötti egyensúlyra vonatkozó igen ambiciózus irányelv javaslat van, amelyel kapcsolatban folytatjuk a beszélgetést, és jövő héten Tallinnban a foglalkoztatás és munkahogyi miniszterek már is találkozni fognak, és többek között az új családmodellek és az új munkavégzési formák tárgyát is be fogjuk vonni ebbe a vitába a munkahelyi körülmények ugyanolyan fontosak, és ezért a jelenlegi tárgyalások között szerepel, illetve a témák között szerepel a karcinogén anyagok kérdése is, amely a parlament számára is, és a tagállamokra is, számára is fontos. Különböző vélemények léteznek, nagyon fontos, hogy a gazdasági változásokhoz a munkavállalók és a munkaadók egyaránt tudjanak alkalmazni, alkalmazkodni, és az új munkaformákon is, munka végzési formákhoz is. Szeptember 13-án, 14-én lesz ezzel kapcsolatban egy tallini magas szintű konferencia, és ennek a, ezeknek a vitáknak a, az alapján majd az elnökség a jövőbeni munkavégzési formákról is el fog készíteni a következtetést. Tudjuk, hogy nagyon fontos az önök tudása és ismerete, és nagyon fontos az is, hogy különböző értékelésekkel, tanulmányokkal támogassuk a munkákat. Ezekben az ügy, ügy, ügynökségek segítenek minket, és az ügynökségek alapító rendelkezéseit ezért most dolgozzuk ki, illetve ezen most tárgyalunk. Remélem, hogy az Európai Parlament ezzel kapcsolatban is nem sokára elkészül a munkával, és a trialógus tárgyalások is következhetnek. Mint tudják, a szöveg struktúrája, felépítése nem nagyon változott, és ezért reméljük, hogy nem sokára megtaláljuk a közös kompromisszumot, és minél előbb elfogadhatjuk ezt a dokumentumot is. Nagyon sok alapvető és őszintén szólva igen nehéz témán dolgozunk tehát, kollégáim, de biztosíthatom önöket abban, hogy minden, mindannyian meg fogjuk tenni a tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az elnökségünk alatt eredményre jussunk a legtöbb témában. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, miniszter úr. A bizottságunkban az a szokás, hogy a vita első körében a frakciók koordinátorai kapják meg a szót, utána jönnek a frakció többi tagjai. Azt javaslom, hogy akkor most is így járjunk el, és csoportosítva válaszolják meg a kérdéseket majd. David Kászának adok szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm miniszter úr, miniszterasszony, önöket. Köszönöm az előadásokat. Az elnökség, az észtelnökség Európa számára ö, mérföldkő jelentőségű időszakban érkezett el. Fontos, hogy foglalkoztatási, oktatási területen végre eredmények szülessenek, és a szolgáltatások, személyek, munkavállalók szabad mozgása kiteljesedjen. Büszkék lehetünk arra, hogy megőriztük a demokráciánkat, és a világ egyik legjobb szociális hálózatait működtetjük. De arra szeretném ösztönözni azért az elnökséget, hogy őrizze meg értékeinket, ne hagyja őket felvizezni, a szerződések érvényesülése, ezen belül a szabad mozgás, a szabad kereskedelem, a szolidaritás legyenek a meghatározó elvei a következő hat hónapnak. Az elnökségnek a mottója az, hogy egység az egyensúly révén, és érdemes lenne, hát nekem tetszik ez, lebontani ezt konkrétumokra. A, az egységes belső piac egyben egy sokféle piac, és Európára is ez jellemző. Azt szeretnénk, hogy az észt elnökség ne csak a technológiai aspektusokra koncentráljon, a gazdaságiakra, hanem a politikaiakra is, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ebből az időszakból. Köszönjük! Az SZSD frakció Paul Agnes Jengérius kapcsolt. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a minisztereknek, hogy eljöttek, bemutatták programjukat. Nekem is tetszik az elnökség mattója. Tulajdonképpen itt egy puzzle egy rejtvényt, egy kirakóst kell kiraknunk. Az egyensúly szó erre utal, és lévén, hogy ez Észtország első elnöksége, Szeretnék önöknek már is gratulálni a karcigo, karcinogén és mutagén anyagok kapcsán folytatott első háromoldalú egyeztetéshez, amely nagyon konstruktív volt, és sikerült már is lezárni. A második gondolatom, amit azért nem szerettem volna említetlenül hagyni, az, hogy eh, a bizottság mandátumának most olyan időszakába érkezett, amikor feltétlenül teljesítenie kell szociális területen, ezt egyre többen és sürgősebben várják el tőle, hiszen a bizottság szociális értelemben is három ás minősítés eh, hirdetett meg hogy ezt majd eléri. Hogy önök szeretnének a kiküldetés irányelv kapcsán is az EBSCO október ülése után egy tanácsi lezárást elérni. Ez jó gondolat, de akkor a háromoldal egyeztetéseket azonnal el kell kezdeni, és ha ez így történik, akkor talán van is a dolognak esélye. Lenne egy kérdésem a finanszírozással kapcsolatos háromoldalú egyeztetésekre, konkrétabban a szolidaritási testület finanszírozásával kapcsolatban. Lehet, hogy nem óriási tétel, de azért kényes téma. És ha a szolidaritási testület feláll, de úgy, hogy nem kap friss pénzt, új pénzt, az azt is jelenti ugye, hogy akkor más projektektől kell elvonni a büdzséjét, adott esetben más szociális projektektől, amelyek hát legalább ennyire fontosak számunkra, mint ez az új gondolat, hogy lehet majd itt az egyensúlyt megteremteni. Az új program és a régiek között. Köszönöm szépen az McIntyre asszony az ECR nevében. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket, miniszter úr és hölgy. Örülök, hogy eljöttek a mai napon. Miután két kollégám már hozzászólt, én is üdvözlöm az elnökségük csapatát és témáját, illetve jelszavát Unity True Balance egység az egy kiegyensúlyozottság révén. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos téma. Üdvözlöm azt a gondolatot, hogy a szabályokat könnyen érthetővé kell tenni. Egy kis cégem van oda-haza, és a kis vállalatok szempontjából nagyon fontos, hogy ne azzal töltsük az időket, hogy megértsük és értelmezzük a szabályokat, vagy adott esetben még fizetni is kell a jogi tanácsadásért, hogy megértsük. Ezért egyszerű, jól érthető szabályokra van szükség, mert főleg a kisvállalatok vállalatok biztonságra törekednek, ezt az érzést kell nekik adni, és ügyelniük kell arra, hogy ne kerüljenek a jog rosszabbik oldalára. És vannak konkrét témák, amelyeket kiemeltek, és a munkavállalók kiküldetése egy ilyen fontos téma. Itt mindenképpen jól érthető szabályokra van szükség, és ez egy olyan terület is, ahol meg kell őrizni az egységet. Számos ország egységét egész Európában, és ezeknek az országnak különböző perspektíváik és érdekeik vannak. Nagyon érdekes, hogy Észtország éppen most veszi át az elnökséget, mert némileg fennáll egy veszély, hogy megosztottak válunk, az újabb, általában kisebb államok és a régi, nagyobb tagállamok között, ahol magasabbak a bérek, nyugatról van tehát szó. És nagyon fontos, hogy ezek a kis államok képviseletet kapnak, és az új államok is képviseletet kapnak ilyen fontos időszakban. Nagyon hasznos lenne megtudni, hogyan látják ezt az egyensúlyt a nyugat és kelet között, hogy tudják itt az egy, ezt a egységet megőrizni, és egészen konkrétan a kiküldetés vonatkozó irányelv keretében mit tesznek. Köszönöm az ALDE nevében Martina Dlabajova. Köszönöm szépen a koordinátoroknak időt adok, hogy felkészüljenek. Köszönöm szépen az előadást, előadásokat, és látjuk, kihívás, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek. Nyilván Európa nem egy könnyű pillanatában kell sok sikert kívánnom, már halljuk az önök hangját, és jól kezdtek, a csapatuk tényleg jól dolgozik, úgy látom, ismerjük időközben a prioritásaikat már azelőtt, hogy egyáltalán elkezdtek dolgozni, ismertük ezeket, köszönjük szépen. És ott folytatnám, amit a kollégáim is mondtak, például a Oszinovszki miniszterhez fordulnék a kérdéssel. Ez a kiküldetési irányelv eh, egyik árnyék előadó vagyok az Európai Parlamentben, kisebb országot, csak összárságot képviselek, és eh, e- ezt az egyensúlyt, amiről beszélünk, eh, nehézkesnek látom, küzdeni kell vele. Most kiküldött, itt kiküldött, és, és, és itt Brüsszelben dolgozik, Belgiumban, tehát attól tartok, hogy a jövőben ez a helyzet romlóni fog, és mit tudunk tenni ez ellen. Természetesen mond, azt mondják, hogy mind a két oldalt meg kell hallgatni. Észtország nagyon jó moderátor lehet ebben a vitában, ez mert egy nagy kihívás ez, és a két oldalt összehozhatják, egy kiegyensúlyozott megközelítést lehet alkalmazni és biztos vagyok abban, hogy a különböző tanácsi hangokat figyelembe tudják venni. Éva miniszterasszony is hangsúlyozta, hogy azokat is, akik az emberek szabad mozgását, a szolgáltatások szabad mozgását akarják megőrizni, ez egy fontos prioritás, örülök, hogy erről külön beszélt a közlekedési ügyekben a mobilitási csomag is eh, előtérbe kerül, a foglalkoztatás, a közlekedés eh, eh, szorosan együtt mozog egyébként a már egy kérdés. Ivan miniszterasszonyhoz a szociális biztonsági koordinációt tekintve kire vonatkozik ez milyen körülmények között. Az egyik nagyon fontos dolog még a hatékony végrehajtás. A jogot végre kell hajtani, ha már egyszer elfogadtuk. És bizonyos digitális megoldásokat is lehetne kínálni az elnökség során ezen a területen, mert az data sharing, az adatok megosztása a tagállamok között, a TB információk, a jutatások esetében nagyon fontos, hiszen a csalással is szembe kell szállnunk. Ez egy nagyon jó megközelítés lenne Észtország részéről. Általában a digitalizáció, az innováció. Tudjuk, hogy az innovációt nem lehet leállítani, nem szabad félni se tőle. Tehát és Észtország ezen a területen nyilván számos, számos állam számára példakép lehet, és hát mit lehet tenni a szociális koordináció esetében? Arra bátorítanom önöket a legjobb gyakorlatok cseréjére törekedjenek, mutassák be mi az, ami működik. működik. Önöknél sok minden nagyon jól működik, és már máshol is örülök annak, hogy a legjobb ész tanácsadom van és a cseh köztársaság és Észtország összefog, akkor az mindenképpen jól fog működni, tehát cseréljük ki a gyakorlatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paloma López következik. Az Egyesült Baloldal nevében. Köszönöm szépen, jó reggelt. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy az észt elnökség prioritásait megismerhetjük. Egy néhány megjegyzés részemről a szociális pillér tekintve. Valamennyien tudjuk, hogy a gyakorlatban a szociális pillér csupán egy politikai nyilatkozat szintjén szerepel, nem jogilag kötelező. Most egy egyértelmű menetrendet kell kialakítani a szociális jogok ügyében, amiket el is kell ismerni. És ezen kívül az Európai Unió jogalkotásában ennek szerepelnie kell. Ha az Európai Unióról beszélünk, ha és komolyan veszük a szociális dömping elleni fellépést, akkor nem fognak működni a kétsebességes megoldások. Ebben az összefüggésben szeretnék egy néhány kérdést feltenni önöknek, és abban bízom, hogy önök ezekre ki tudnak térni. Gondoltak-e már arra, hogy megnézik annak a lehetőségét, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, vagy az Európai Szociális Kartához, hogy itt koherencia legyen a különböző nemzetközi jogi követelmények között. Éppen megnéztem ezt az európai szociális modellt, és ennek egyik központi eleme egyébként a szociális partnerek közötti kapcsolat. Gondoltak-e itt valamilyen kezdeményezésre, amit felvállalhatnának, hogy a kollektív tárgyalások kérdését állami egy európai szinten továbbfejleszék? Ez egy fontos felvetés. Aztán még konkrétabban rákérdeznék, beszélni szeretnék arról, hogy önök hogyan gondolkodnak a kiküldetés irányelvről. Gondoljunk csak arra, hogy egyensúly kell az egységes piac és a munkavállalói jogok között. A kiküldetési irányelv reformjának éppen az lenne a célja, hogy munkajogi előírásokat javítson, amire azonban sajnos ebben a formában nem kerül sor. Én tényleg nagyra becsülném, hogyha erre reagálnának. Ezen túlmenően pedig a végrehajtás során, a végrehajtási irányelv keretében és nehézségek vannak a kiküldetésnél, a, konkrétan amikor a tagállami szinten kell átültetni, ezt vannak államok, amelyek egyáltalán nem hajtják végre ezeket az előírásokat, sőt, van még jogsértési eljárás folyamatban. Tatjana Zdanovka. Страна шла тиски. имам картам свет а министри Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a minisztereket. Minden jót kívánok nekik hat hónapos elnökségükhöz. Az első kérdésem Kája Iván miniszterasszonyhoz intézném. Nem tudom, lehet, hogy a tolmácsolás nem volt lett nyelvre teljesen pontos, de abból arról beszélt, hogy ugyanolyan szintű támogatásokat kellene nyújtani. Szeretném megkérni, hogy a támogatási rendszerhez megközelítését, valamint az általános megközelítést egy kicsit részletesebben magyarázza el. A minim, minimum jövedelem, illetve egy családra, egy háztartásra ö, számított minimális bevétel tárgyában. A bizottságot felhívtuk már arra, hogy ezzel kapcsolatban irányelvet javasoljon, de sajnos eddig ezt még nem tették meg. És ez eh, és, és eh, miniszter úrtól is ugyanezt kérdezném, tehát hogy mi a véleménye a minimál jövedelemről, illetve arról, hogy mivel a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvről is beszélt, nem látja úgy, hogy ez a minimális bevétel, illetve a minimál, minimál jövedelem kérdésével szorosan összefügg. Például nálunk Lettországban ötöde a minimál jövedelem annak, amit Luxemburgban tapasztalhattunk. És ez talán jól megmutatja, hogy mi a különbség két ország között tehát ha még ezt a problémát nem oldjuk meg, addig a kiküldett, kiküldött munkavállalók ügyével kapcsolatos ellentéteket se fogjuk megoldani, hiszen a nyugat szlogenje az úgy hangzik, hogy egyenlő munkáját, egyenlő fizetést kell adni, de ezt ehhez azt is hozzá kellene még tennünk, hogy mindenhol egyenlő munkáért egyenlő fizetést mindenhol, és ne legyen olyan, hogy orsz, két ország között ötszörös a különbség egy gazdag, illetve az Európai Unió egy szegényebb országa közül. Másik kérdésem pedig a munkahelyi és az otthoni élet közötti egyensúlyról szól. Volt ezzel kapcsolatban egy jelentés, és egy irányelvjavaslat is. A javaslatot először inkább pozitívan értékeltük, de azért vannak kérdéseink is. Mivel a szüle, szülési szabadság hosszának meghatározását az előző rendelkezésekhez képest most nem eh, támogatjuk. Tehát a szülési szabadság, illetve a szülői szabadság hosszának kérdésében szeretném kérdezni önt. Az EFDD részéről úgy látom, hogy nincsenek itt. Mondja az elnöki, akkor az ENF soraiban nézek, ott sincsen. Jó, akkor a koordinátorok első fordulóját ezzel le is zárom és már is következhetnek a válaszok. Ki fog kezdeni? Miniszterasszony. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen a támogatásukat, a kérdéseiket, köszönöm a most kezdődő elnökségünknek nyújtott támogatásukat, és köszönöm a megjegyzéseket is. Akkor megkezdem a válaszadást. Először is. Az az általános kérdés, hogy hogy kívánjuk legyőzni ezekben az igen érzékeny témakörökben még meglévő nehézségeket, illetve a szabályozás koordinációját hogy akarjuk végezni. Nagyon jó munkát végeztünk egyébként Rio partnereinkkel, Bulgáriával és Ausztriával, és ez és, és abban is megmutatkozik, hogy egyforma megközelítést szeretnénk alkalmazni a szociális biztonság koordinációjában, úgyhogy 2018 júniusára lesz egy, legyen egy közös álláspontunk, és megkezdhessük erről a tárgyalást. Minden érdekeltet meghallgatunk, minden oldal véleményét figyelembe fogjuk, fogjuk venni, és ilyen alapon fogunk majd tovább dolgozni. Szeretnénk külön vált külön választani a különböző jogalapokat, hogy specifikus eredményt érjünk el minden dossziéban. a koordináció végrehajtása. Itt nagyon jó kérdés volt az alkalmazható digitális megoldásokról, illetve az adat megosztásról. Igen, lesz egy adatcsere rendszer, sőt lesz egy meghallgatás is majd különböző szakértők részvételével, amely az adatmegosztásról, adatcseréről fog szólni, és szeretnénk majd szélesebb körben használható megoldásokat találni, hiszen mindannyian olyan rendszert szeretnénk használni, amely minimálisra szorítja a hibák lehet, lehetőségét, és kizárja a csalást. minimál jövedelem. Én nem beszéltem a minimál jövedelemről egyébként a beszédemben. Amikor az egyenlő lehetőségekre utaltam, akkor azt úgy értettem, hogy egyenlő hozzáférést kell biztosítani a szociális társadalombiztosítási rendszerben elért és össze felhalmozott jogokhoz, a, amelyek ér, kell, hogy érvényesenek határ, határokon átnyúló formában is. Én erről beszéltem. Sajnálatos az, hogy az európai lakosság nagyon nagy részét szociális kirekesztés fenyegeti, és a szociális befogadás kérdése amúgy benne van az európai szemeszter folyamatában is. A szociális kérdésekkel az utóbbi időben nagyon aktívan foglalkoztunk, és ebbe a tagállamok is nagyon aktívan részt vettek. A, ez a tendencia en, szerintem nagyon örvendetes. Jó az is, hogy a tagállamok most már aktívabbak, és hogy az ország jelentésekben, illetve az országos ajánlásokat megszívlelik a tagállamok, illetve hogy ezeket mostanában könnyebb megvalósítani is. A szociális jogok pilléréről, illetve a minimál jövedelemhez való jogról. Ezen a területen a tagállamoknak van kompetenciájuk, a minimál jövedelem, illetve a, szoci- a társadalmi, társadalombiztosítás terén. Nagyon különbözőek a tagállami rendszerek, de nagyon fontos az, hogy a tagállamoknak legyen valamiféle rendszere a minimál jövedelemmel kapcsolatban, és hogy legyenek eh, világosan meghatározott minimális eh, szintre vonatkozó garanciák. Én azt hiszem, hogy mást egyelőre nem fogok mondani. Egyelőre ennyit szerettem volna válaszolni a kérdésekre, de természetesen egy következő körben szívesen. Köszönjük szépen, miniszter úr, tessék! Köszönöm a kérdéseket. Megpróbálom a tehetségemhez képest jól megválaszolni őket. Ami a a technikai részleteket illeti, csak annyit tudok mondani, hogy ez egy nagyon ambíciózus javaslat, és a konkrét tárgyalások nyilván elkezdődnek az elnökségünk alatt, de még korai arról nyilatkozni, hogy mi lesz ezeknek a kimenetele a tanácsban. de nyilván a parlamenttel szorosan együttműködünk ezekben a témákban, amennyire csak lehet. A második kérdés, Ingerius asszony kérdése volt, a szolidaritási testülettel kapcsolatban. Mi nagy politikai prioritást tulajdonítunk ennek a jogalkotási anyagnak, és a parlamenttel való jó együttműködésben vagyunk érdekeltek. A finanszírozása nyilván kiemelt fontosságú kérdés, amit többször felmerült már más fórumokon, de ez nem az én szakterületem. Ami a munkavállaló kiküldetését illeti, ez egy nagyon komplex, néha megosztó, aztán újra embereket, csapatokat egymással összehozó dosszié. A tagállamok a szolgáltatás nyújtás szabadságát alapértéknek tekintik, ugyanakkor szeretnének fair, eh, kiegyenlített versenyt a cégeik között, és a szolgáltatási irányelvvel való kapcsolata a dossziénak különösen kényes. Ezt az előző három elnökség is sokszor és mélyen megvitatta, mint ahogy önök is. Mi mindent, mindent megteszünk majd azért, hogy az eddig elért eredményeket megőrizzük és kompromisszumja jussunk, ami mindenkinek elfogadható. It demands compromise on, on, on different... Nyilván kompromisszumra van szükség, mert az irányelv adott esetben akkor nem kerül alkalmazásra, ha nincs kompromisszum 2019-től. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy az EBSCO-ban már októberben ezt a témát napirendre tűzzük. Egyik fő prioritásunk tehát, azt persze nem tudom megígérni, hogy mindenki teljesen elégedett lesz vele, mert a kompromisszumoknak a lényege az, hogy mindenkinek engedni kell. Ez át vezet engem egy általánosabb kérdésre, amit Kassa úr és mások is felvetettek, az EU általános egységével kapcsolatban, a régi új tagállamok konfliktusaival kapcsolatban. Fontosabb a politikai egység, mint minden technikai ö, tétel kapcsán az egyetértés. gyakran hamisan fogalmazzák meg a nemzeti és európai érdekek viszonyát, mint egy ellentétként, miközben az egy ennél sokkal bonyolultabb viszonyrendszer, és nagyon sok közös érdeke is van a nemzeteknek, amely európai szinten egyesül. És akkor ehhez még hozzájön az idő tényező, hogy mik a rövid távú és hosszú távú érdekei egy-egy tagállamnak ebben a nehéz időszakban. Ugye az utóbbi tíz év során gyakorlatilag az egyik válságról a másikra ö, botorkált, az Európai Unió kényszerek között mozgott, és most azonban, mintha lenne egy kis fellélegzés, és ebben persze akkor lehetőségek is rejlenek, hogy az európai projektet újra kicsit lendületbe hozzuk, és egységesebben lépjünk föl. Köszönöm szépen, miniszter úr! Akkor most következik a második köre a kérdéseknek, válaszoknak. Thomas Mannnak adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak támogatni tudom, amit elmondott. Nagy reménységgel nézünk az észtelnökség elébe. Strasbourgban tele volt a plenáris az észtelnökség bemutatkozásakor nem csak azért talán, mert Észtország eleve egy dinamikus ország, hanem mert jó kezdeményezésekkel állt elő az észt elnökség. Óriási most a lehetőség. A Ricard díjat, amit Aachenben, a, Ká- a Károly díjat, amit Aachenben szoktak kiosztani, azt úgy néz ki, hogy most egy észt és egy angol politusnak, a második mély asszony lesz, fogják adni. Az egyik egy protekcionista, aki most még uralkodik ugyan az Egyesült Királyságban, de a másik pedig minden európai érdeket egyesítő, liberális, nyitott ország. ez a tagállami askodás, tagállamiság, ez már kezd nevetségesé válni. Én a digitális társadalom fogalomra szeretnék rákérdezni. Nem elég azt mondani, hogy gondolkodunk ezen, hanem azt szeretnénk hallani, hogy hogy néz ki, hogy néznek ki a jövő tervei. Ugye jártak itt egyesek közülünk a Silicon völgyben, és jó lenne hasonló konkrét példákat látni. Ami pedig a szociális jogok pillérét illeti, ö, valamit tenni kell a, a kiegyensúlyozottság érdekében, ahogy önök a mottójukban is mondják, az lenne a legjobb megközelítés, hogy vegyétek komolyan a dolgot, legyen erről intenzív tárgyalás, látható a polgárok száma, már a látható ö, egyeztetés, hogy érezzék a választók is, hogy a szociális pillér az valóban fontos az elnökségnek, és Ebben egyébként az ész, a kelet és nyugat közötti feszültség is feloldható, hogyha ezt lendületesen viszi az észt elnökség. Reméljük, hogy sikerül hidakat építeniük, bízunk önökben. Köszönöm szépen. Elizabeth Maresártyének adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, miniszterasszony. Sok sikert kívánok az elnökséghez mi is nagy reménységgel vagyunk azzal kapcsolatban, különösen Agnes jugerius közösen vitt dossziénk kapcsolában, de minden, vegyék észre, hogy minden frakcióból itt van minden társ és árnyék előadó, mert eh, ez az egység, amiről ön is beszélt, mintha köztünk is kibontakozóban lenne, a megasztatság, a múlt megasztatsága, itt egyre többen gondolkodunk a jövőben, a kohézióban, az összefogásban, a nyugat és kelet között. Ön egységről beszélt, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez az egység valós legyen, de lenne egy taná gondoltam. A tanácsban önöknek az a felelősségük, néhány hónapon át, hogy követeljenek, támogassanak, és nagyon nem mindegy, hogy milyen munkatervet fogalmaznak meg. Mert júniusban a Máltai elnökség egy ülésén ö, sajnos nem született döntés. Önöknek most azon kéne lenniük, hogy ami itt a megegyezés sírája volt, azt legkésőbb októberig ö, kidolgozzák, mert a máltai elnökség sajnos az Európai Egység szempontjából nagyon rossz ómennel zárult. A második gondolatom Agnes Ungeriessal közösen, aki a társ előadóm, önök azt mondják, hogy elkezdték a háromoldal egyeztetést. Nagyszerű. Fejezzék is azt be, a parlament és a tanács között, még a saját elnökségük alatt. Elkezdeni szép, befejezni lenne még szebb. És akkor látnák a polgárok, hogy olyan Európában élnek, amely képes döntéseket hozni szociális területen az érdekükben. Mert eh, akikkel eddig beszéltem, azok is mind azt mondták, hogy most újra le kell tenni a szociális Európa ö, alapjait. 96 óta van a szolgáltatásoknak szabad mozgása elvileg, de gyakorlatilag látjuk, hogy még mindig nagyon sok akadálya van ennek, nagyon sok foglalkoztatási, szociális aspektusa kezeletlen még a témának. Tehát a háromoldal egyeztetéseket vigyék sikerre, és ez nagyon sok kitartást, erőt és szerencsét kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, Sambó kollégene. Kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a minisztereket, én is. Örülök, hogy újra itt vannak a körünkben nyilván nem utoljára jöttek, hiszen sok megbeszélni valunk van. Igen, csak gyakorlatilag szeretném összefoglalni, amit kérdezni szeretnék. Teljesen egyértelmű, megértettük, és talán nem is kell külön hangsúlyozni a mai napon, hogy a támogatás egy kritikus tömegére van szükség a szociális Európa alakítása során és a politikának egy szociális fordulatra van szükség ez. Véleményünk szerint teljesen világos. Választások lesznek több helyen nem sokára, és nálunk is nem lehetünk egy gazdasági elit. Igenis, szociális intézkedésekre is szükség van, és ezek kezdeményezőinek kell lennünk. Ezt azt hiszem mindig látjuk, és ezt tudatosítani kell az európai polgárokban is ezt nekünk kell közvetítenünk feléjük, nem alakulhat ki frusztráció csak azért, mert sokat beszélünk Európáról, csak történni nem történik semmi. Úgy gondolom, hogy konkrét eredményekre kell törekednünk, ez ma már elhangzott, az Európai Bizottságnak van egy nyilatkozata a szociális területre vonatkozóan, hogy az értékeinket újra kell alakítani, hangsúlyozni kell az értékeinket, stb. Ez mind rendjén is van, de azt hiszem, hogy tényleg konkrét eredményekre lenne most már szükség, mert a polgárok számára ez a fontos, ez az, ami számít. Az Európai Bizottság nem jól teszi, hogyha eh, olyan témát eh, kezd el boncolgatni, ami megoszt bennünket, és tulajdonképpen csak kevés munkavállalót érint. Jó, persze ennek vannak választási taktikai okai és politikai okai. Most már kialakult ez a helyzet, így van. Ezzel kell boldogulnunk. készek -e önök arra, hogy a tanács és a bizottságtól azt kérjék, hogy szülessen egy cselekvési terv konkrétan, ahol nem csak a szociális Európáról beszélünk, hanem egy olyan munkaterről van szó, amely tényleg mindenki számára érdekes lehet, mint például a minimálbér, ugye? De ez csak egy példa kíván lenni. Vagy a hatékony foglalkoztatás támogatását érinti az FC hatékony felhasználása, hiszen a foglalkoztatásnál keletkezik először az egyenlőtlenség, úgyhogy ott lehet a legjobban kezelni az egyenlőtlenséget is. Szerintem európai szintű szolidáris intézkedésekre van szükség, így tudunk szembe menni a szegénységgel. Prioritásokat kell kijelölni konkrét intézkedések keretében, ez nem könnyű, de azért talán 2019-ig lehetne itt eredményt elérni, de nem csak beszélni kéne, nem csak a szavak szintjén kéne ezt jeleznünk, és nem feltétlenül azt kéne megragadni, ami a leginkább megosz bennünket. Szerintem intézményközi nyilatkozatok is segítenek, az jó dolog, de hát még mindig elméleti szinten marad, de mi, mihez vezet ez a gyakorlatban? Mondjuk 2019-ig ezt és ezt tudjuk csinálni a szegénység elleni harcban, minimálbér területén, és úgy gondolom, hogy az önök elnöksége alatt végre tisztázni kellene, hogy a minimál bér és a minimális jövedelem nem ugyanaz. A hatékonyságra van szükség, és konkrét pontokra kell koncentrálnunk. Claude Roland. Euh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm miniszterasszonynak is a magyarázatokat. Az önök elnöksége különleges idő pontra esik, nagyon sok munkával fog járni, de ugyanakkor döntő jelentőségű a mi dossziéink szempontjából. Európa nagyon nehéz időkön megy át gazdasági, politikai értelemben, itt a Brexit is, de ami a valós problémák mellett még fontos, az a polgárok véleménye, a percepció, hogy látják-e, hogy van Európai Unió, vannak európai projektek, vagy pedig csak egy absztrakt és egyre absztraktabb konstrukció az egész. Tehát ez foglalkoztatja az embereket, a foglalkoztatás, az életminőség, a biztonság, a szociális biztonság. Ezek alapvetően az embereket közvetlenül érintő kérdések, ezekkel lehet megszólítani a választókat. és ha a szociális pillért akarunk, akkor meg kell ragadni ezt az alkalmat, ami most adódik, konkretizálni kell a dolgokat, ha ez nem sikerül, akkor megint szétfolyik általánosságok szintjére, degradálódik minden ambíció. Tehát kérem, hogy legyen meg önökben az erő, a kitartás ahhoz, hogy a, a vállalkozásokat, a munkavállalókat helyzetbe hozzák, és valóban nem könnyű ezeken a területeken kompromisszumot elérni, de hát éppen ezért fontos az, hogy önök ügyesek legyenek, erősek, fenntarthatók legyenek ezek a kompromisszumok. Dank, Köszönöm. Janatom. Köszönöm szépen tisztelt miniszterek, fura érzés, eh, hogy itt eh, kérdéseket eh, férjem a konyhában dolgozik, és ő, ha engem hallgat, ez egy érdekes dolog. Azt gondolom, az az érzésem, hogyha önöket hallgatom, minden elnökség során ez a helyzet az elnökség országa európai projekteket fél év alatt az ötödik szintről a tizedik szintre viszi. Ne féljenek, csak azt tudom mondani, mi teljesen megértjük itt a szakbizottságban, hogy a szubszidiaritás elve él, mint kollégám Enrique is mondta, Ugye, tehát el kell gondolkodni a szubszidiaritáson is, persze a célok jók, eh, de eh, fontos eh, a témák esetében a szubszidiaritás egy teher, de hát már csak így van az melyek azok a legkevésbé ellentmondásos témák, amelyekkel foglalkoznak elnökség alatt, hogy nem ragadjunk le az államok közötti végtelen vitákba. És nyilvánvalóan ez nem a minimál jövedelem a blue card kérdése, vagy egyebek kérdése, talán találhatnánk itt megoldást. Hol van, hol van az, ahol a közös jó szándék jelen van az tagállamok vonatkozásában? Hol érzik úgy, hogy adott esetben nem lesz nagy a, a vérengzés? És teljesen egyetértek Martinával, igenis Észtországnak kiváló dolgai vannak, amit másokkal meg tud osztani. Például az e-recept, a szülői szabadság, az nyilván a legjobb Európában. És és szerintem meg kell ragadni az alkalmat, hogy ezt bemutassák. Egyébként pedig nyilvánvalóan sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Jean Lambert. Köszönöm. Különböző témákat vetnék fel. A kollégák már beszéltek a Blue Cardról éppen az imént is. A kék kártyáról a, az EU-ba érkező magasan képzett eh, munkavállalókról van szó, rájuk vonatkozna ez, és eh, Nyilvánvalóan a belügyekben kell először ezzel foglalkozni, a bel- és igazságügyi tanácson, de a foglalkoztatási terület is fontos. Hogy lehetne a foglalkoztatási területet bevonni ebbe a vitába, és a trilógus során hogyan tudnánk jobban hallgatni a, hallatni a hangunkat. Nyilvánvalóan munkavállalók bevándorlása, hát mindenhol akadályokba ütközik, és tisztázni kell, hogy milyen előnyök jelentkeznek a munkaerőpiac számára. A kérdés tehát az, hogyan tudunk mi a fejlődésben részt venni ezzel a foglalkoztatási oldalt is valahogy integrálni kéne ebbe a vitába, Blue Card vitába, jobban, mint eddig tettük. A második pedig a vezetés kérdése. Az Európai Unió egyik területe a klímaváltozás elleni fellépés, ahol világszerte vezetők vagyunk. Az önök elnöksége alatt önök hogy látják a foglalkoztatás és a beruházási területen, hogy tudunk ehhez hozzájárulni az úgynevezett zöld átalakuláshoz, átálláshoz a parlament a szintjén itt és az ENSZ-ben és más területeken is. A kérdés tehát az, hogy önök hogyan képzelik a foglalkoztatási oldal bevonását abba, hogy itt tényleg haladjunk, hogyha nem nézzük meg, hogy megfelelő szakképzésre van szükség a változás előtt, akkor nem fogjuk tudni megoldani a kérdéseinket a klímaváltozás területen és a szociális fejlődést is figyelembe kell venni, a munkahelyek teremtését és a munkaerőt hogyan tudjuk bevonni abba, hogy a tényleges szükséges változások megtörténhessenek. Köszönöm szépen. További hozzászólást pillanatnyilag nem látok. Akkor szerintem a második fordulót is lezárjuk. A két miniszterhez fordulok, milyen sorrendben kívánnak reagálni. Ivan miniszterasszony. Kedves kollégák, köszönöm. Még egyszer köszönöm a támogatást és a kérdéseket. És teljesen egyetértek azzal, hogy ezek nem könnyű idők az EU számára, de ezek kínálják a lehetőségeket is meg kell értenünk, hogy milyen értéke van az egységnek. Ez talán bátorítja a tagállamokat, hogy hozzájáruljanak az eredmények eléréséhez. Az elnökségünk, a kezdeményezéseink, a szociális jogok területén nyilván esélyt is kínálnak, hogy valami újat és fontosat tegyünk az a szociális kérdések alapvető fontosságok az Európai Egység területén is, hiszen ilyen ügyeket az emberek könnyen megértik. Minél jobban kezeljük a szociális ügyeket tagállamok szintjén, annál nagyobb bizalommal lesznek az emberek a kormány és egyben Európa felé. Az ami kötelességünk, hogy lépjünk ezen a területen, ami pedig a pozitív példákat illeti, mit lehet elérni a nagy véleménykülönbségek idején is. Ebben igazuk van, hogy nem könnyű eredményeket elérni. A koordinációs rendelet a szociális biztonság területén nyilván lehetőségeket kínál, és az egyének Az egyéni jogok például itt megemlíthetők, a kisgyerekes, kisgyerekeket nevelő szülők vonatkozásában látunk lehetőséget a megállapodásra. Egy dolgot, amit szeretnék az elnökségünk alatt elérni, az az, hogy tényleg a legjobb gyakorlatokat kicseréljük, mutassuk meg az embereknek, hogy mit lehet tenni, hogy bátorítsuk őket az újfajta gondolkodásra, hogy eredményt tudjunk elérni a tagállamok szintjén. A szociális jogok pillére területén az Európai Bizottság konzultációt ö, ö, indított a szociális védelemhez való hozzáférés területén, és a szociális jogok európai pillére tényleg magában foglalja azt a jogot is, hogy legyen egy minimál jövedelem, és úgy gondolom, hogy érdemes a vitát lefolytatni. Átadom a szót a kollégának ezek után. Thank you, sir. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm a munkavállalók kiküldetéséről szóló anyag menetrendjéről. Októberre lesz meg az általános megközelítés, és hogyha önök készen állnak rá, akkor mi utána már mi is készen állunk rá, hogy a trialógus tárgyalások elkezdődjenek, tehát semmi nem áll útjában véleményünk szerint annak, hogy még az elnökségünk alatt döntés szülesen, illetve befejezzük a tárgyalásokat, de októberre lesz kész a közös álláspont. A kékkártyás, kékkártyára vonatkozó kérdés az igazságügyminiszterek szintjén is követjük a témát, de az EBSCO szinten nem tervezünk egyelőre lépéseket a vita előremozdításának érdekében, tehát arról, hogy a társadalmak és a gazdaságok átállása és, és új zöld gazdaságra való átállása hogy folyjon, és hogy ezzel kapcsolatban a szociális jogok hogy alakuljanak. Azt látjuk ezen a területen, hogy Mm. hogy nagyon nehéz az átállás, mert az átállással párhuzamosan gyakran csökkennek, silányulnak a ö, szociális jogok. Nem, nem minden területen sikeres ez az átmenet, de ez nem azt jelenti, hogy egy az egyben le kell állítani az átállást, illetve a szándékot, hanem egyszerűen meg kell felelni a kihívásoknak, először is a digitális innovációra kell koncentrálnunk, és enne, ezt kell hajtómotorjává tenni az átmenetnek, és ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy a szociális politikák is úgy alakuljanak, hogy az új digitális és zöld gazdaságokban is megfelelő legyen a védelem. És ezért is szeretnénk a digitális egységes piacra, illetve az adatok szabad mozgására koncentrálni soros elnökségünk alatt, hogy a polgárok számára rendelkezésre álljanak a technológiák, de ugyanakkor arról is elgondolkodjunk, hogy a szociális oldalról, a védelem oldaláról milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az átállás sikeres legyen. És talán, talán ez lehetne egy újfajta egység ösztönző is, a szociális pillére vonatkozó javaslat. Mert hogy technikai szinten lehet azt tárgyalni, hogy ez így ambiciózus vagy nem ambiciózus, de én úgy érzem, hogy senki nem mondhatja azt, hogy ezek az elvek alapvetően rosszak, vagy hogy nincs olyan Európai Uniós tagállam, amely nem osztja ezeket az elveket. Nyilván, hogy ebben egységesek vagyunk, és politikai elkötelezettség szintjén ez létezik, de most ez egyesíthet minket a jövőre vonatkozó vitákban. Ez az elképzelés. Köszönöm. Miniszterasszony eh, és miniszter úr, nagyon szépen köszönöm szépen, hogy időt szántak ránk és vitáztak velünk. Én úgy gondolom, hogy a, eh, az elnökségük eh, munkájának megkezdése nagyon jól néz ki, jó lépés első lépés volt. Az észt soros elnökség ideje alatt valószínűleg nagyon sok fontos döntés születik majd, amely a számunkra érdekes területeken előre viszi a munkát. Az egyik tehát a szociális jogok pillére, még nem tudja persze senki, hogy ez a nyilatkozat, amit most tárgyalunk, gyakorlatilag hogy fog majd kibontakozni, és milyen irányba megy majd az fejlődés. Remélem, hogy a mi támogatásunkkal majd többet fog érni ez az egész, mint egy barátságos ajánlás, és Európát szépen fokozatosan jobb helyé fogja alakítani. Aztán sokszor félreértéseket okoz egy dolog a tagállamok között. Nem arról van szó, hogy ott, ahol nagyon gyenge a szociális védelem, szintje, ott azokra a tagállamokra rá, rá akarjuk erőszakolni azt, amit a más erősebb tagállamok már gyakorolnak. Szeretnénk, hogyha mindenhol a megfelelő fejlődés elindulna, és hogy e, egész Európa szintjén megerősödjenek a szociális jogok, és hogy egy olyan konvergencia induljon el, amely az Európai Unió szintjén erősíti a szociális jogokat másik megjegyzésem a kiküldött munkavállalók tárgyában ez is egy eléggé nehéz téma, és nagyon sok félreértés van itt is. Az EBSCO-ban ezt már lehetőségem volt megtárgyalnunk. Az egyenlő munkáért egyenlő fizetés elve nem azt jelenti, hogy bértechnikai szinten, vagy bértechnikai módszerrel egységes fizetést kell bevezetni Európában Claude Roland, Jungerius és más kollégáim biztos egyet értenek velem abban, hogy természetesen nem kell nekünk abba beavatkozni, hogy nemzeti szinten, ágazati szinten ezt a tagállamok hogy oldják meg. De amikor a minimál bérről beszélünk. Én annak örülnék, hogyha az észt elnökséggel összefüggésben arról besz... nem, nem egy egységes európai minimál bérről kezdenénk beszélni, hanem arról, hogy minden tagállamban minden nemzeti szinten lenne egy olyan minimális bevételi garancia, amely megvédi az ott lakó embereket az elszegényedéstől. Ez lenne egy olyan ötlet, amely előrevinné a dolgot, és erre kellene tehát megpróbálni koncentrálnunk, hogy a legszegényebbeket megvédenénk, mert ők nem azokat, akik akiknek szükségük van a szociális védelemre. Hogyha az elnökségük alatt ezeket a témákat az asztalra tennénk, aznak nagyon örülnénk, és várjuk az önök elnökségével folytatott jó gyümölcsöző együttműködés. Nagyon sok dolgunk van Európában, meg, hogy megakadályozzuk Európa hanyatlását, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek. So, dann Hát akkor maradt még némi időnk, mielőtt folytatjuk az ülést. Maritának a kezébe helyezem le az elnökséget, mert el kell mennem. Mindenkinek jó vakációt kívánok, és térjen vissza mindenképpen egészségesen nyár végén. Köszönöm. Okay, friends. Na, kezdjük el az ülést. Üdvözlöm azokat, akik itt maradtak, akik újonnan jöttek. Ez az utolsó munkanapunk a vakáció előtt Amint tudják a kollégák, ez a mai meghallgatás a bizottság második karcinogénekről és mutagénekről szóló irányelvjavaslatáról szól. Az első körben nagyon hasznos eszmecserénk voltak, most folytatjuk le a második kört. A jelenlegi javaslat az első javaslat módosított változata, nem könnyű minden részletet követni, hogy miből mi lett, mert párhuzamosan ráadásul két egymásra részben átfedésben levő jogalkotás készül a témáról. A bizottság a hármas függeléket a karcigonénekről folyamatosan frissíti, és várhatóan ez még bővülni fog, ezzel számolni kell. Bemutatom mai előadóinkat, az etuc től az ASA-től, az COEL-től jöttek előadóink. Elmondják tapasztalataikat majd. Örülök, hogy időt szakítottak ránk, és külön örülök annak, hogy Tyson biztos asszony is körünkben van ma. Nem húzom tovább a bevezetést, A lényeg az, hogy itt van a felelős miniszter, a felelős biztos, Oszanovszki észt miniszter úr legalábbis a vita elején itt lesz, aztán majd el kell mennie. Az előadásokat meghallgatja, és remélhetőleg ezek az előadások is hozzájárulnak az elnökség által meghozandó jó döntésekhez. Köszönöm mindenkinek az első meghallgatási és tárgyalási kör során nyújtott munkáját. Nagyon szép eredményt értünk el, és ez biztató, és talán még harcosabbra hangol minket. A Foglalkoztatási Bizottság valamennyi tagjával vállaljuk ezt a kihívást. Most pedig megadom a szót Tyson biztos asszonynak először, hogy bevezesse a második egyeztetési kört. Okay, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt Aszinovszki miniszter úr, parlamenti képviselő kollégák, hölgyeim és uraim! Az egészség és a munkavállalók biztonsága a bizottság egyik fő prioritása a szociális Európa fejezeten belül. Rólam önök tudhatják, hogy személy szerint is küzdök a témáért a foglalkoztatási tanácson. Igyekszem a génekről és mutagénekről szóló irányelv ügyét, amely egy kicsit jégre volt téve az utóbbi évek során újra felkarolni. A parlament és a tanács valamelyest már megegyeztek egymással, most jön a következő kör. Elnök asszony volt a listának az első előadója, és az észt elnökségnek is köszönöm, hogy ezt a témát felkarolta. Na, kezdődik a második bizottsági javaslatról a vita, az elsővel együtt több mint százezer munkavállaló életét érintheti a dolog a következő 50 év során. Az irányelv most kiterjed majd az olajokra is, a belső égésű motorokra, az olajcserék veszélyeire a belső égésű motorokban hiszen tudjuk, hogy az olaj csere során az olajra való érintkezésről kimutatták, hogy a bőrrák egyik oka lehet. A karcigo, karcinogén anyagok, anyagokkal szembeni és más anyagokkal szembeni harcban jelentős változások várhatók a nemzeti e, jogalkotásokban is. Mintegy 20 tagállamnak kell majd alacsonyabb vagy alacsonyabb határértékeket bevezetni majd. legyünk is ambíciózusak, azt mondom, és olyan jogalkotást hozzunk létre, amely valóban változást generál és persze betartatható. Ez azt is jelenti, hogy ezen a nagyon technikai jellegű dossziéban hallgatunk a kutatókra, szakértőkre, akik a legjobban tudják, hogy ezek az anyagok és szinergiáik hogyan hatnak a munkavállalókra. A munkavállalók és munkaadók érdekképviselőinek pontosan tisztában kell lenni ezekkel a veszélyekkel, és azzal, hogy milyen védelmi intézkedéseket hozhatnak. Az önök javaslatai mindig fontosak voltak számomra. Nincs értelme olyan jogszabályt alkotni, amely betarthatatlan. Ide tartozik a dízel üzemanyagokkal kapcsolatos új javaslat, amelyet átalakítottunk, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben a pillanatban ha ezt bevezetnénk, ez nem hozna eredményt, mert nem tudjuk még, hogy a mérhetőségi korlátok között milyen módon lehetne csökkenteni ezen anyagok mennyiségét. De ahol már bizonyítottan létezik összefüggés a anyagok és a rák között, ott viszont gyorsan és keményen kell fellépnünk. Garantálhatom önöknek, hogy a bizottság munkája ezzel a javaslattétellel nem áll meg. Elkezdtük a következő anyagcsoporttal kapcsolatos munkát. Ezt 2018 eh, elején fogjuk önök elé tárni. Az Európai Bizottság az irányelv kapcsán az alternatív anyagokat is figyelembe veszi, és az önök véleményét is. Ide értjük az endokrin diszruptorok körét is. Ezekre vonatkozóan a bizottság külön stratégiával fog szolgálni, és akkor még nem beszéltünk a biotropikus anyagokról, és a konkrét munkahelyi kockázatokról. A munka során szerzett rák az óriási tragédia a családnak, az egyénnek, és persze társadalmi kár is. Számítok önökre abban, hogy segítenek ezt a nagyon fontos tárgyalás sikerre vinni, hogy elkezdődhetnek minél előbb az közül tárgyalások, és minden sok sikert kívánok Önöknek ehhez ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Most a miniszternek, miniszter úrnak adom meg a szót, aki ezekért az témákért felel. Oszinovszki miniszter úr öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. Dear colleagues, as the Council just yesterday approved uh, in the corporate the provisional agreements. Uh... Hát a, az első korcivil anyagok listájával kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy gratulálna, gratulációk rendben vannak mindeddig. Természetesen ezzel nem állhatunk meg Valam, nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy az első listával kapcsolatos megállapodás egy kompromisszum volt, szó valamennyi értelmében mindenkinek engedményeket kellett tennie, és tovább kell vinni ezt az ügyet. Másodszorban el kell, hogy mondjam, nem nyugodhatunk a babérjainkon, nem ülhetünk ezeken, ez ezért megnyugtató, hogy a harmadik listán dolgozik már időközben az Európai Bizottsága a rákkeltő anyagok vonatkozásában egy tanácsadó testület segítségével, és hát a parlament és a tanács is aktívan foglalkozik ezzel. Arra bátorítanám önöket, hogy folytassák ezt a munkát, és maradjon ez továbbra is prioritást élvező anyag, mint ahogy eddig is volt és ezt alátámasztja a mai meghallgatás is. A szakértők, a panel részvevő különböző véleményeket, szempontokat mutatnak be, de mindenképpen ez egy széles körű alapot kínál a megállapodásokhoz, a későbbiekben és a kompromisszumokhoz. Örülök, hogy a téma megkapja a megillető fontosságot, az őt megérte fontosságot, és a tanács részéről mi készek vagyunk a második listáról tárgyalni a parlamenttel, és úgy tudom a parlament is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek. Sajnos most mennie kell, de hát úgy gondolom, hogy találkozunk még az elnökségük során. Biztos vagyok abban is, hogy megtalálják a a lehetőséget a későbbiekben, hogy visszatérjenek a szakbizottságunkba. Köszönjük még egyszer. Most a képviselők kérhetnek szót, kívánnak-e hozzászólni? Nem. Főleg hallgatni szeretném az előadókat, és a kollégák felszólalásait a végén szeretnék majd megszólalni, a, miután meghallgattuk az előadókat. Uh, a koordinátorok, McIntyre asszony kíván-e hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom az ICR nevében azt tehetem, hogy Üdvözlöm ezt a második eh, listát, vagy illetve az irányelv eh, második megközelítését. Azt hiszem, hogy azt eh, felismertük, hogy azok a határértékek, amiket a bizottsági javaslat tartalmaz, sok év részletes munka eredményét jelenti, és hogy ez tudományos alapokra helyezzük az eredmény, ezeket a listákat. Ez egy fontos dolog, ezt el kell ismernünk, és eh, ez úgy gondolom, hogy a jövőre tekintve is eh, tendenciát jelenti. Ugye nekünk eh, a polgárok védelme érdekeinek képviselete a dolgunk, de emellett mindenképpen el kell ismerni a tudományos bizonyítékokat, és ez alapján kell eldöntenünk, hogy mire van lehetőségünk valójában. Ami pedig a siker kulcsát illeti az irányelv sikeréről beszélek, mert egy sor irányelvekről van szó valójában, tehát nem egy irányelv. Ez nagyon fontos, amit a teljes mértékben támogatok, hogy lépjünk, mi szerint csökkenteni kell a az esetek, a halálos esetek számát a rákkeltő anyagok miatt miatt, vagy egyéb hasonló anyagok miatt bekövetkezett halálesetekről van szó, és ennek a kulcsa szerintem az, hogy biztosítsuk, hogy olyan határértékeket alkalmazzunk, amelyek ténylegesen mérhetők is a munkahelyen. Időnként olyasmit javaslunk, ami a, nem lehetséges valójában, és időnként attól tartok, hogy elveszítjük azoknak a respektusát, akik, a nagyra becsülését, akiknek ezzel foglalkozniuk kell, szerintem. Én nem gondolom, hogy ezt eddig megtettük, hogy eddig ez bekövetkezett volna, de be kell látnunk azt is, hogy a foglalkozási expozíciót vizsgáljuk, ez a feladatunk a rákkeltő anyagok és a mutagének esetében és arra kell törekednünk, hogy a jó ellenőrzés alkalmazását helyezzük előtérbe, és a jó gyakorlatokra hívjuk fel a figyelmet, hogy tényleg meg tudjuk védeni az expozíciótól az embereket. Úgy gondolom, hogy a cél az kell, hogy legyen a lehető legalacsonyabb szintet érjük el, és ez a jogalkotás célja. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak is aktívaknak kell lenniük tudományos alapokon a cégeket arra késztetni, hogy a lehető legalacsonyabb határérteket állapítsuk meg, de nem kell mind a két szinten kötelező értékeket megállapítani, úgy vélem inkább bátorítani kell az egész folyamatot, amelynek keretében csökkentjük a kitettséget, de hát a vállalatokat kell bátorítani, ösztönözni, hogy a legális határérték alá menjenek, vagy a törvényi határérték alá menjenek. Ez egy, egy ösztönzés kérdése. Nyilvánvalóan kell egy törvényi szint, de ha ennél jobbak lehetnek a cégek, akkor az még jobb, és erre ösztönözni kell őket. Azt hiszem a megvalósíthatóság és az arányosság mindenképpen figyelembe vendő. És minden új javaslat, hogyha módosítani akarjuk a határértékeket, akkor azt eh, alapvető értékelő folyamatnak kell megelőznie és minden egyes egy más anyagokra vonatkozó javaslatokhoz hasonlóan lesznek további lépések, de ugyanazt a folyamatot kell alkalmaznunk az értékelés során. Üdvözlöm az Európai Bizottság megközelítését, és a, a jelentést is, amely igencsak részleteiben vizsgálja a kérdést, és abban bízom, hogy igen pozitív eredményre jutunk ebben a témában. Ebben a jogalkotási csomagban van-e további képviselő, aki hozzá kíván szólni. Kunyava asszony. Köszönöm szépen. A rák betegségek száma Európában meglehetősen magas és igazából a polgárok nem igazán látják, hogy milyen sok veszélyes anyag miatt is történik ez. A két dolog tehát szorosan összefügg, ezért úgy gondoljuk, hogy az embereket fel kell világosítani, a munkavállalókat, hogy igenis jogosultak a védelemre a munkahelyen. A munkavállalók kollégákat fel hogy milyen védekezési lehetőségeik vannak, a szakszervezeteknek pedig megvan a maguk szerepe ebben. Gondoskodni kell arról, hogy megfelelő felszerelést kapjanak a munkájukon. Ez egy kultúra, egy mentalitás kérdése, és az eredmények mindeddig ö, nem jók. A gyermekek körében a rág megbetegedések száma is magas ezt be kell látnunk. Ez nem véletlenül történik. Az elmúlt 15-20 évben Európában nem sikerült a megfelelő védelmet biztosítani a munkahelyen. Ez az, ami alapvető fontosságú, és ezért fontos, hogy az ipari folyamatokat is megvizsgáljuk. Köszönöm. Volt tehát egy néhány megjegyzése eleve kevesen vagyunk, ezért kevés a megjegyzés is. Abban bízom, most arról szeretnék beszélni, hogy mi is történt, abban bízom, hogyha ezt eh, eh, tovább visszük, ugyanazt az irányelvet újra és újra felülvizsgáljuk, és ez a módszer arra jó, hogy adott esetben bizonyos témákat felvessünk, amiket elmulasztottunk a korábbi felülvizsgálatok során. Ez egy olyan megközelítés, amit érdemes tovább vinni és remélem, hogy az árnyék előadók ugyanígy gondolkodnak a második pont, hogy vannak aggájaim az anyagokat vonat, anyagokra vonatkozóan, amelyek a második listából is kimaradtak. Amikor az első listán dolgoztunk, akkor kétszer annyi anyagot készítettünk elő a második listára, mint mondtam, ami maradna. Aztán Mm, ez volt a tervünk, de ez nem történt meg, tehát nem került be minden anyag. Az első listában nem alapított meg plusz értékeket a parlament. Egyszerűen azért, mert azt mondták nekünk, hogy ezt nem lehet megtenni. Nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk, mikor és lesz -e egyáltalán mód arra, hogy ezek az anyagok visszakerüljenek a vizsgálatra és ez alapján tudjunk javaslatokat készíteni. és egyes anyagok vonatkozásában mint a formaldehid, van megállapítás a szociális partnerek körében, mi szerint egy kötelező foglalkozási expozíciós határértéket kell megállapítani, és számos képviselő itt a szakbizottságunkban is látja, és azt a pozíciót képviseli, hogy ha a szociális partnerek meg tudnak állapodni, akkor nekünk is el kéne fogadni ezt a megállapodást. Ehhez kéne tartani magunkat. És ez egy konkrét kérdés ebben a formában, hogy ennek a megállapodásnak eleget teszünk, és mikor teszünk eleget. Egy néhány kérdés, és biztos az is, hogy további kérdések is lesznek majd még biztos asszonyhoz a későbbiekben, és remélem, hogy lehetőséget kapunk majd arra, hogy feltegyük a kérdéseinket, ami, amikor még nem mentek el üdülni a parlamenti képviselők, vagy, vagy nem máshol vannak éppen, más feladataik ellátásának. Viszont megadom a szót biztos asszonynak. Thank you, Madam Chair. Well, I've all... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is voltam parlamenti képviselő, úgyhogy tudom, hogy eh, a vakáció előtti pár utolsó nap eh, hogy szokott kinézni, úgyhogy szerintem nem kell senkit eh, hibáztatni ezért. Ami az ön által feltett, illetve önök által feltett kérdéseket illeti, ezért McIntyre, először is McIntyre asszonynak köszönném meg a kérdéseit és a megjegyzéseit. Nagyon nagyra becsülöm őket. Nagyon fontos, hogy a tudományos bizonyítékokra alapozva végezzük a munkánkat, és mindig gondoljunk arra, hogy mindenképp célzott védelmet kell, a leg, lehető legjobban megtervezett célzott védelmet kell nyújtani a célcsoportjainknak. És vannak más jogalkotási aktusok is, de ez most konkrétan a munkavállalók munkahelyi védelmére vonatkozik, és ilyen módon kell megközelítenünk. Mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, megígértem önöknek, és be is fogom tartani azt az ígéretemet, hogy prioritásként kezeljük ezt az ügyet. A munkahelyi biztonság és egészség ügyében tett nyilatkozatunkban is megígértük, hogy a karcinogén anyagok további listáit is el fogjuk készíteni, most tehát a második listán dolgozunk, és céljen közé tartozik a harmadik lista készítése is, valamint az első listának a működését is megnézzük majd. Még nincsen tehát a a szociális partnerek által listázott minden anyag benne a jogszabályokban, de ez nem azért van, mert nincsenek már készülőben javaslatok az összes anyaggal kapcsolatban. De én szeretnék először olyan javaslatokkal előállni, olyan anyagokat bevenni a listába, amelyekkel kapcsolatban már készen állok. Úgyhogy inkább a többi, többiekkel várni fogunk addig, amíg a legutolsó információk is be nem érkeznek. Hogyha korábban állnánk elő, akkor a dolog 2018 végére halasztódna, és én úgy gondolom, hogy inkább most ezzel a kicsit szűkítettebb listával kell előállni, hogy gyorsabban tudjunk haladni. Kunyevasszonynak válaszolván természetesen a munkavállalók védelme kell, hogy ha ösztönözze a munkánkat, de hogyha néhány hónappal eh, ezelőtt megjelentett közleményünket olvassa, akkor láthatja, hogy mi a eh, valós helyzetet szeretnénk megnézni, azt, hogy az üzemekben eh, mi a valós helyzet, és ezért is tesszük azt, hogy munkavállalókkal, munkavállaló képviselőivel, KKV képviselőivel tanácskozunk, ez a legfontosabb. Tehát természetesen a karcinogén anyagokra vonatkozó jogszabályokat minél előbb el kell készíteni, de tudni kell, hogy azok majd a gyakorlatban hogy fognak működni. Ezért dolgozunk ilyen módon, például úgy, hogy különösen a kisvállalkozók dolgát megkönnyítsük, hiszen nekik szükségük van arra, hogy tudják, hogy hogy kell kockázat elemzést készíteni, hogy hogy kell a gyakorlatban megóvni a munkavállalóikat a kitettségtől, a különböző anyagoktól, hogy a foglalkozási expozíciós határértékeket hogy lehet betartani. De ez, ez mindez sokkal többről szól, mint ezekről a határértékekről arról, hogy a gyakorlatban hogy alakulhat ki a munkavállalók megfelelő védelmének kultúrája mert nyilván sok helyen mindent megtesznek ennek érdekében, de mindig lehet minden módszeren javítani, és ezt mi a jogszabályok révén tudjuk javítani, így tudunk segíteni a munkaadóknak. Többek között a karcinogén anyagok listázásával, és az OS ügynökség is nagyon aktívan ad ki útmutatásokat, valamint más ügynökségek is az adott keretben azon dolgoknak, dolgoznak, hogy minél nagyobbat javítsanak majd a helyzetek. Hogy, mi a parlament, hogy önök a parlament részéről mit tudnak tenni, hát önök a jó, társjogszabály alkotók. A a tanácssal együttműködésben önök azok, akik kezelik a javaslatainkat. Ahogy mondtam, a második listán nincs minden önök által elvárt anyag rajta. Választanunk kellett a között, hogy megvárjuk, míg minden anyagról elkészül az ajánlat, és aztán és elhalasztjuk a második lista, második listával való foglalkozást, vagy a jelenleg már rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat felhasználva a második listán, egy rövidebb listán dolgozunk, és mi ezt az utóbbit választottuk, de egy harmadik lista már előkészülőben van és valószínűleg lesz majd egy negyedik is. A harmadikat minden esetre nagyon remélem, hogy 2018. januárjában fogjuk tudni megjelentetni. A negyedik megjelenése majd attól függ, hogy, hogy tudunk együttműködni, ugyanis arra nézve még nincsen meg minden anyag. De önök remélem, hogy majd ösztönöznek minket, illetve inspirálnak minket etéren is. Elnök, köszönöm szépen, ez nagyon jól hangzik, hogy lesz majd egy harmadik és egy negyedik lista is. Nagyon várjuk az ezekkel kapcsolatos javaslatokat. Van képviselő, aki szeretne kérdést feltenni? Igen, van. Tessék, uram. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Mm, myślę, że... Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ha jól értem, még mindig van idő a hozzászólásokra. Igen, hálás vagyok a megjelent vendégeknek. Örülök neki, hogy ezekről a veszélyekről vitát tudunk tartani. A megelőzés mindig jobb, mint az utólagos kezelés, és nagyon igazságtalannak tűnik, hogy a munkavállalók csak azért betegednek meg, mert dolgoznak. Ezért igen indokolt, hogy beszéljünk ezekről a témákról. Néhány kérdésem lenne. Hogyha például egy terhes nő esetét vesszük. Átgondolták-e, hogy a terhes nőkre vonatkozóan lesznek különleges szabályok? Hiszen ott egy icipici kis emberi lény is ki van téve, vagy ki lehet téve a mutagén, illetve karcinogén anyagoknak, ami szörnyű hatással lehet a fejlődésére. Második kérdésem. a fogyatékossággal élő munkavállalókra vonatkozik. Kellene -e rájuk vonatkozó specifikus szabályok? az ő védelmüket elérő szabályok. Nem azért, hogy bármiféle ö, módon privilegizáljuk őket, hanem csak azért, hogy legyen garancia arra, hogy a karcinogén és mutagén anyagoktól őket is megvédjük. Aztán a karcinogén, illetve mutagén anyagok és a megbetegedések kapcsán. Van-e annak kockázata, hogy más embercsoportokra is hatással lehetnek, hátrányos hatással lehetnek ezek az anyagok. Tyson asszony? Köszönöm szépen. A terhes nők, a fogyatékkal élő emberek számára nem egyszerűen külön szabályokra van szükség, hanem egy olyan általános szabályra, hogy mindenki védett legyen, minden munkavállaló egyformán érdemli meg a védelmet, függetlenül éppen egészségi helyzetétől, állapotától. Nem is tudom, hogy vannak-e specifikus szabályok ebben a jogalkotási tervezetben, de leginkább azt szeretném, ha nem lennének nem mondom persze, hogy ez nem releváns a kérdés, csak meg kell vizsgálni. De érdemes lenne talán azon is elgondolkodni közösen önökkel, hogy a, az akadálymentességi joganyagban nem lehetne ezt elhelyezni és a fogyatékkal élők függetlenségét javítani. Ez már több mint egy éve elhangzott ez a javaslat. Tudom, hogy az IMKO kollégákkal közösen önök is tehetnek valamit azért, hogy ez jobban előre haladjon. És akkor talán elkezdik érezni a fogyatékkal élők, hogy törődünk velük. Lehet, hogy szükség lesz majd egyes specifikus szabályokra is, de alapvetően ezt nem tudom most megítélni. Köszönöm, Tyson asszony úr. Asszony. Most kérem a meghívott előadóinkat, hogy mondják el előadásaikat. Andrea Hartwig, a Szöve képviselője, Elke Schneider, az Európai Munkahelyegészségügyi ügyi ügynökségnél dolgozik. Fogel úr és Rebecca Smith pedig ö, a Social Affairs Departmentnél dolgoznak, illetve a Trade Union Institute-nál. Rövid be- bemutatkozásokat kérek Önöktől. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és bemutathatjuk a mi megközelítésünket, hogyan kezeljük mi a rákkeltő anyagokat, hogyan látjuk. Ugye már a cím is a, jelenti a munka és a rákkeltő anyagok és a kapcsolatos kockázatokról van szó a munkahelyek körében, és milyen lehetőségek vannak a tudományos bizonyítékok begyűjtésére a karcinogén a rákkeltő anyagok vonatkozásában, és most kérném az előadásomat a diákat. Amit megpróbáltunk megtenni az az, hogy különbséget tegyünk a rákkeltő anyagok, között a alacsony dózisú kitettség vonatkozásával. Ez egy nagyon fontos pont, mert szerencsére csökkentek az expozíciós szintek az elmúlt 20-30 évben, ami tényleg fontos, hogy értékeljük a rákkeltő anyagukat, mi történik a meglévő, a megmaradó expozíciós szintekkel értékelést végeztünk az összes adat vonatkozásában, és munkahelyen dolgozó emberek vonatkozásában, de vannak állatkísérletekből is adataink, amelyek hozzáférhetőek, de a mode of action és mint módszer is szóba került a kémiai rákkeltőanyagok vonatkozásában. És javaslatot tehetünk arra, hogy egy health-based értékelést végezzünk, egy egészségen alapuló, de egy számszerűsített kockázati becslést is készíthetünk. Azt mondjuk, hogy ez a fajta kitettség egy kalkulációs alapon ilyen veszéllyel jár, de sem az egyiket, tehát ezt az említett expozíciós határérték megközelítés sem a számszerűsített hat, numerikus megközelítést nem alkalmazzuk. És itt némileg látható ez a grafikonon az állat kísérletek alapján, vagy egy historikus megközelítés alapján vannak a kitettséggel kapcsolatos adataink rákkeltő anyagok vonatkozásában, és meg tudjuk állapítani, hogy mik a helyek, mik a magas szintek, és erre ezt elég jól kezelni tudjuk, de az alacsony szintekről még nem beszélünk. Itt egy lineáris adatot is láthatunk, ezt meglehetősen könnyű extrapolálni, de ez mindig attól függ, hogy a rákeltő anyagok hogyan hatnak valójában és a karcinogén akció csak magas koncentráció esetén fordul elő, tehát egy DNS reakciós mechanizmusok is vannak, ez a zöld vonal, vagy adott esetben egy szublináris reakciós kapcsolat, az ala, ez alacsony szintnél lényeges különbségek mutatkoznak, és van egy felső vonal, a piros vonal, ami magasabb kockázatot jelent, mondjuk egy alacsony dózis esetén is. Itt meg kell adni, milyen hatásmódja van egy-egy vonalnak, és mi abból indulunk ki, hogy a lineáris hatást vizsgáljuk. Ez a majdnem a legtöbb esetben a worst case forgatókönyvet jelenti. I'm trying to move this. Oh, okay. Um, so uh, what we really okay. Sorry. <laughs> So what we really try to do, we amit itt igyekszünk megtenni, különbséget teszünk a hatásmód esetében, hogy milyen hogy genotoxik, vagy nem genotoxikus rákkeltő anyagról beszélünk, hogyha van egy DNA reaktív rákkeltő anyag, akkor abból indulhatunk ki, hogy alacsony szintű kitettség van, és DNS kárt okoz, és mutációkhoz vezet, és ez az alacsony dózis ellenére is létezik egy kockázat. Tehát meghatározhatjuk ezt a szintet, ahol még a biztonság fennáll, és nincs további kockázat. Hogyha megnézzük az összetevőket, hogyha rendelkezünk az adatokhoz, hogy egy számszerűsített kockázat elemzést készítsünk, amúgy meg nem adunk ért, konkrét értéket, ha nincsenek adagok, azt mondjuk, hogy rákkeltő anyag, de nem számszerűsítjük. Ezt természetesen a lehető legalacsonyabb szinten kell ezt tartani. Van számos olyan karcinogén is, amely nem genotoxikus, mondjuk azt mondjuk, hogyha sejtosztódással jár, vagy hasonló, ami hozzájárulhat a rákkeltő hatás kialakulásához. Ebben az esetben van egy küszöbértékszerű hatás, tehát van egy szint, amíg biztonságban vagyunk, és javaslatot tehetünk egy alapú meg, mm, határérték megállapítására, és vannak mutatók arra is, hogy hogyan működik ez, hogyan, milyen hatásmódja van ennek. Nincsenek fix kategóriák ebben az esetben, hanem egyes csoportokról beszélünk, és megkülönböztetjük a hatásmódot. Az egyik a genotoxikus rákkeltő anyaga, ahol van egy fennmaradó hatás is az alacsony dózis ellenére is, itt ezek olyan anyagok, nem tudjuk, hogy melyek ezek véglegesen, de nagyjából az A csoport lenne, aztán a D csoport az lenne, ahol egy küszöböt megállapíthatunk, a C csoport pedig azt mondjuk, hogy minden bizonyal nagyon valószínű készíthető egy küszöb, amire javaslatot tehetünk amikor határértékeket kell megállapítani. Ez tehát az általános megközelítésünk, amit beszerettem volna mutatni. A genotoxikus rákkötőanyag esetében, mint az A és B csoport, esetenként nem tudunk levezetni ebből egy egészségalapú határértéket. Alternatívaként készíthetünk kockázati becslést, ez egy lineáris extrapolációval jár ezt le állami vagy eh, állatkísérletek, vagy eh, eh, humán tapasztalatok alapján meg tudjuk tenni, vagy vannak indirekt hatásmódok, ezeket a D kategóriába szoktuk sorolni, tehát ahol van egy tényleges küszöbérték, vagy a C-ben, ahol egy feltételezett küszöbértéket tudok megállapítani, amíg a karcinogén hatás nem releváns de mindenképpen egy logikát kell alkalmaznunk, és epidemiológiai adatokat veszünk figyelembe. Ha vannak humán adataink, akkor az a legfontosabb információ, amiről eddig beszéltem. Aztán vannak állatkísérleti bizonyítékok, és vannak mechanikus adataink is, amelyeket egyébként közzé tettek már a tudományos irodalomban. Ezzel tudjuk az alacsony dózisú régióban megállapítani a kapcsolatokat, az összefüggéseket. Két példát is adnék erre. Okay. So, uh, one, one back, one back, yes. So one example is chromium-6, for example. Uh, this is carcinogenic. Ez eh, rákkeltő anyagok eh, emberekben és kísérleti állatokban genotoxikus mutagénik trákkeltő anyagok, és lineáris dózisokból indulunk ki ezekben az összefüggésben, és a krónium os lehet, hogy benn van a testben, az emberi testben, nem tudjuk számszerűsíteni, és a, itt az A csoportról beszélünk, itt a lineáris extrapolációt állapítottuk meg a tüdőrák esetében. Aztán vannak fémek, nikkel és kadmium, ezek szintén rákkeltőek az emberek vonatkozásában, de a kísérleti állatoknál is megalapíthatjuk, ezek másképp működnek, ezek nem közvetlenül genotoxikusak, mert inkább a, a DNA e, repair rendszerekkel kerülnek összefüggésbe, tehát inkább feltételezett Rákkeltő hatásról beszélünk, de ugyan az azt jelenti, hogy ugyanazok a vegyületek akár nem rákkeltőek is lehetnek. Kadmium és nikkel esetében megalapíthatjuk, hogy nagyon alacsony kitettség esetében adott esetben tüdőrák volt, a, a nikkelnél és a kadmiumnál pedig a veserákot idézett elő, de ez nem csak a rákkeltő hatás függvénye, hanem egy másik mérgező hatást okozott, és csak későbbiekben vezetett ez rákhoz tehát a szervekre vonatkozó rákkeltő hatást megalapíthattunk itt, és igyekeztünk az összes tudományos bizonyítékot egybe gyűjteni. Nem tudunk viszont konkrét értékeket megállapítani, csak javasolni, mert a megvalósíthatósága, illetve az átültethetőség a munkahelyére nem a mi dolgunk, mi csak ajánlatot teszünk arra, vagy javasoljuk, hogy mi lenne a legjobb javaslat, hogy ha megvédjük az embereket ezektől az anyagtól. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen ezt a bevezető előadást. Most uh, Madame Elke Schneidernek adom meg a szót, aki az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségi Ügynökség nevében fog felszólalni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, tisztes, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy az ügynökség képviseletében ismét eljöhettek önökhöz, és megbemutathatom a munkáinkat, illetve a terveinket. A tudományos, illetve a jogi perspektívához, valamint a munkahelyi környezeti védelmi perspektívához szeretnék hozzájárulni néhány eh, adattal. I won't read out all the figures that I have on this slide. You've seen some of them. Néhány eh, adatot már láttak ezekből. Két eh, dolgot szeretnék, két fő dolgot szeretnék elmondani valószínűleg tudják, hogy az rák miatti előhalálozások 48%-a a munkahelyi karcinogén anyagoknak való kitettségnek tudható be, de valószínűleg a különböző anyagok nagyon különbözőképpen járulnak hozzá ehhez, és bizonyos anyagok nagyobb részben felelősek ezekért az esetekért. Ez az egyik szám, amit meg akartam említeni, tehát hogy négy halálozásból egy a karcagon, karcinogén anyagoknak tudható be, valamint a, ö, az azbest miatti, azbestnek való kitettség miatti halálesetek is a munkavállalók körében láthatók, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy a munkavállalók össz, többféle karcigon, karcinogén anyagnak is kivannak téve, a hegesztők és a szerelők esetében általában a policiklikus anyagok, aromatikus szénhidrogének és más anyagok szerepelnek itt, tehát több karcinogénnek vannak kitéve, nem csak az iparban dolgozók, hanem a szolgáltatóiparban, akár például fodrászként dolgozók, akik a festékanyagok vagy az oldóanyagok közül találkoznak egyszerre többel. A hatástanulmány, illetve hatáselemzés eredményéről is hallottuk, és az előttem szóló felszólaló elmondta, hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyek miatt a karcinogén anyagok súlyos súlyosan, súlyos kárt okoznak, például a légzőrendszernek tesznek kárt, vagy a bőre károsak, de ugyanakkor az érzékenységet is növelhetik, illetve különböző kitettségi útvonalakon lehetnek egyformán mérgezőek, akár bőrkontakt, akár lenyelés vagy belélegzés esetén. Ezen kívül van olyan anyag, amely csak irritálja a az ember, de a triklór etilén akár még bódultságot is okozhat, és emiatt okozhat aztán balesetet. Tehát az, az etikai átgondolásokon túl még egy sor más előnyel is járhat az, hogy az expozíciós határértékeket megállapítjuk, és hogy az ilyen kapcsolódó tények miatt sokkal nagyobb előnyel járhat a határérték megállapítása és betartása. Hiszen például, hogyha valaki érzékeny lesz az anyagokra, akkor az munkából való kiesést is okozhat a végső soron, és ezért aztán nagyobb költségekkel jár a karcinogén anyag használata, illetve az határértékek nem betartása, mint hogyha csak azt néznénk, hogy mennyire rákeltő vagy nem rákeltő az illető anyag. Néhány publikáció eredményeit is beszeretném mutatni. Az egyik egy olyan felmérés, amelyet a tagállamokban a foglalkozási expozíciós határértékek kezeléséről tartottunk, a másik pedig a jelenlegi értékelési módszerekkel kapcsolatos, illetve az ezekkel kapcsolatban kialakított nemzeti politikákról szól. Az eredmények, a második jelentés eredménye következő. Általában azt látjuk, hogy a szolgáltatási szektorokat nem foglalják bele ezekbe a felmérésekbe, illetve az érzékeny, kitett dolgozók kitettségét alulbecsülik, és emiatt aztán egy sor munkavállalói csoportot nem vesznek be az adatokba. Ezekre nem terjesztenek ki az adatok, és ezért be, végül is úgy tűnik, hogy alul, alábecsülik a ö, hatásokat. És így aztán a ö, különböző rák ö, rákbetegséggel kapcsolatos stratégiák sem megfelelően alakulnak. Hogyha megnézzük a jelentésből származó néhány értéket, akkor a folyamatá generált anyagok, például a policiklikus aromatikus szénhidrátokat nézném meg különösen, amelyek általában keverékben használatosak, és a keverékkel azért nehéz dolgozni, mert például egy belső égésű folyamat eredményeként keletkezett keverékkel, mert akkor nagyon nehéz megítélni, hogy melyik melyik alkotó rész mit tesz, és ezért általában kiszoktunk választani egyet a több alkotó rész közül, és azon mérjük a hatásukat. Általában ipari tevékenységet szoktunk értékelni, de Ausztrál, illetve kanadai kutatásban például mezőgazdászok, vagy szakácsok és más éttermi dolgozók, de mentő alakulatok, például tűzoltók is beletartoznak a kutatási körbe, valamint az egészségügyi dolgozók. Aztán a, az olyan füstöt is vizsgáltuk, amely például a lézeres vágási technológiák során keletkezik, és az is tele van aromatikus szénhidrátokkal, és például itt is ez arra mutat, hogy sokkal nagyobb és aktívabb védé, védelmi lépéseket kellene tennünk amikor például a műtőkben ilyen technikákat alkalmaznak. A policiklikus aromatikus szénhidrátok esetén egyébként az is fontos, hogy a bőrtüneteket komolyan vegyük, és ezek esetén a, a, elkezdjük a bőr védését az, ezektől az anyagoktól. következő eredmény. Megnéztük, hogy a kitett csoportokat mennyiben foglalják magukba az elemzések, és azt látjuk, második körben ezt mondanám el, hogy nem csak arról van szó, hogy a szolgáltatási szektorok hiányoznak, hanem hogy a fiatal dolgozókra vonatkozólag is nagyon kevés az adat. Ez igazából általában azért van, mert ezek a fiatalok rövid határidejű, rövid szerződésekkel dolgoznak, mert általában szerelési feladatokkal foglalkoznak, illetve nem rendelkeznek túlságosan jó képesítésekkel, és az alacsony képesítés sű munkahelyeken vagy feladatokat látják el, de őket is ugyanígy érintik ezek a kitettségek, és az ő rájuk is igaz, hogy gyakran nagy, több, sőt, még az átlagos munkavállalónál is több anyagnak vannak kitéve. Nagyon fontos tehát ebből a szempontból is az ő figyelembevételük a védelem során, mert előfordul, hogy sokkal hosszabb ideig dolgoznak ilyen környezetben. Például, hogyha valaki gyakornokként fodrász szalomban dolgozik, akkor igen, súlyos és hosszantartó kitettség tapasztalható, de az ő az ők helyzetét például, ő helyzetüket például nem, nem feltétlenül vesszük mindig figyelembe az értékelésnél. Ez volt az egyik jelentés. A másik jelentés pedig a foglalkozási expozíciós határértékeket nézi a tagállamokban, és öm, általánosságban tehetünk megjegyzéseket. Nagyon variáz, nagy, nagyon változatosak a határértékek az egyes tagállamokban. Nagyon hosszú ideig tart, míg megállapítják ezeket, és nagyon sok tagállam azt jelentette, hogy más tagállamoktól vették át az értékeket. Tehát ez arra mutat, hogy adatcsere, illetve kutatáscsere van, illetve hogy e, ezt, ennek aktívabbnak kell lenni. Sok tagállamban nincs meg a megfelelő kutatás, és nincs megfelelő adat sem Tehát ez is azt jelenti, illetve arra mutat, hogy sokat jelentene, hogyha közös Európai Uniós határértékeket lehetne megállapítani az anyagokra. Végül pedig néhány fontos adat, illetve információ. Egy megvalósíthatósági tanulmányt készítünk jelenleg annak értékelésére, hogy hogy tudunk, hogy tudjuk összehasonlítani a karcinogén, illetve rákkeltő anyagokkal foglalkozó értékeléseket. Az egyik eredmény az éppen tegnap jelent meg, és szeretnénk megnézni, hogy például az ausztrál tapasztalatokat és módszereket európai szinten hogy tudjuk átvenni, mert úgy tűnik, hogy ezzel az adatok feldolgozása sikeresebb lenne. Látnánk, hogy hány dolgozó, milyen típusú anyagoknak van kitéve a munkahelyén. Második kezdeményezés, amiről szeretnék szólni, az az Egészséges Munkahely nevű kampány, amely 2018-ban, 19-ben fogja a veszélyes anyagokat tárgyalni, és két nagyon releváns téma ezen belül az egyik, az az, hogy a karcinogén anyagoknak való kitettsége tényére jobban fel kell hívnunk a figyelmet a másik pedig az, hogy a különleges igényű munkavállalók védelmét ösztönöznünk kell. Ugye ezek olyan munkavállalók lehetnek, akik vagy fizi, fizikailag kicsit érzékenyebbek fizikai állapotuk miatt, vagy a munka a munkájuk jellege miatt nehezebb megvédeni őket. Aztán még megemlíteném a nemi szempontot is, hiszen úgy látjuk, hogy például a szolgáltató vagy az egészségügyi szektorban kicsit alacsonyabb a, az odafigyelés, és itt és meg kell említeni a konyhai dolgozók, illetve a szakácsok helyzetét is és nagyon sokszor tényleg csak az arra kellene koncentrálni, hogy meglegyen a megfelelő szellőztetés, illetve hogy a bőrrel ne kerüljenek kontaktusba ezek az anyagok. Azt is megemlíteném még, hogy a karcinogén anyagokkal kapcsolatos menetrend hogy áll. Ezzel kapcsolatban a holland elnökség alatt egy akciótervet, egy cselekvési tervet fogadtak el. Az egészen az osztrák elnökségig fog tartani és e, éves rendezvényt is szervezünk, illetve egy információs anyagot is készítünk e, ezzel kapcsolatban. Az ezévi rendezvény egy e, os vásár lesz, amelyben lehetőség lesz majd a gyakorlatok megosztására. A tagállamok elmondhatják, hogy a karcinogén anyagok kapcsolatban milyen kampányok és milyen megelőzési lépések vannak náluk, illetve az anyagok helyettesítésének témája, ami a vállalatok számára fontos, illetve a vállalatok részéről jelenik majd meg, illetve a szilikonnak való kitettség témája is szerepelni fog ezen a rendezvényen. Végül pedig hadd zárjam azzal az előadásomat, hogy a rehabilitáció és a rák után a munkahelyre való visszatérés témában is készítettünk egy jelentést. Október 5-én pedig lesz majd egy workshop is, ahova például a rák ellen tevékenykedő képviselői csoportot is meghívtuk, de vállalatok képviselőit is, akik a számukra releváns témákat meg tudják majd tárgyalni. Ott lesznek majd különböző támogató rendszerek tulajdonosai is, akik a rák betegség után a munkahelyerük visszatérő munkavállalókkal foglalkoznak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, köszönöm szépen. Most Fogel urat fogjuk meghallgatni. Az Európai kutató, ETUI kutatóintézet munkatársát 10 percet kap. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Az Európai Szakszervezeti Szövetség nevében szeretnék beszélni, és előre bocsátanám, hogy az első lista kapcsán e, elért kompromisszum hatalmas eredményt jelentett a munkavállalók védelme szempontjából munkahelyi egészségvédelme szempontjából. A parlamentnek eh, ebben motor szerep jutott. Legalább 85 százalékát sikerült a képviselőknek eh, a módosítók mellett mozgósítani, amelyek fontosak voltak. A parlamentnek tehát sokat köszönhetünk, ambíciózus jogalkotásra került sor, a rák elleni védelem ügyében, és remélem, hogy ugyanez fog történni a második és harmadik listával is hasonló eredményeket fogunk elérni. Nem akarok itt minden részletébe belemenni az előadásomnak, fontosabb, hogy betartsam a időt és a lényeget elmondjam. Ha bármilyen jogszabályt hozunk a munkavállalók védelme érdekében, akkor nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Meg kell őrizni az emberi egészség magas szintű védelmét az Európai Unió valamennyi politikai területén, és ami a rákeltő anyagokkal szembeni védelmet illeti, különösen azt kell elkerülnünk, hogy, hogy átfedés legyen, és nem biztos, hogy ugyanúgy kell és lehet kezelni itt a kockázatokat ezen a területen, mint a vegyi anyagok vagy élelmiszerek vonatkozásában. Van itt egy politikai kritérium is, amiből aztán a technikaiaknak ki lehet indulni. A politikai kritérium az pedig, hogy az emberi egészségesebb szintű védelmét akarjuk megvalósítani ágazattól, szakterülettől függetlenül. A bizottság konkrét javaslata a második listával kapcsolatban a következő. Illetve hát megvan a koncepciónk, lesz módosítónk, főleg az egyes függelék tekintetében. Mi az egyes függelék szerepe? Az egyes függelék eljárásokat tartalmaz, olyan eljárásokat, munkai folyamatokat, amelyek során a munkavállaló potenciálisan rákertő anyagokkal kerülhet érintkezésbe. Tehát felsoroljuk azokat az iparágakat, vagy szolgáltatási ágokat, és minden fázisát ezeknek a munkafolyamatoknak, ahol rákeltő anyagokkal lehet találkozni. Az egyes függelék talán a legfontosabb része az irányelvnek, mert a, az anyagokat nagyjából eddig is ismertük, hogy melyek a rákeltő anyagok, de nagyon nem mindegy, hogy hol, milyen körülmények között találkozik velük a munkavállaló, és ezért volt szükség az egyes függelékre, amely lefedi mindazokat a helyzeteket, amelyek a munkahelyeken előfordulhatnak. Kérjük a bizottságot, hogy ehhez használja föl még például a holland hatóságok által kialakított listát is alapul, az EVM eh, Hollandiában eh, a szakszervezetekkel közösen kialakított egy listát, és érdemes talán ezt összevetni a bizottságival. Nagyjából ugyanazokat a, az eljárásokat tartalmazza a két lista, de talán megtermékenyítően hathatnak egymásra. Minél több reális expozíciós helyzetet, veszélyt fel kell tárni, ezért például a dízel kipufogó anyagokat is felvetettük az első listára vagy függelékbe. Mm. Ezekre majd még visszatérek. De beszéljünk a porokról és gőzökről is. Ezek is kiterjedt veszélyt jelentenek. főleg a PLH vonatkozásában. Miért fontos, hogy ezeket az emissziókat is szerepeltessük az első függelékben? Azért, mert ezek az anyagok nem csak rákkeltőek, hanem az ERC tanulmányaival az is kiderül, hogy nagyon sok embert érint a probléma, és ha a bizottsági adatokat a hatástanulmányok konklúzióit figyelembe vesszük, akkor akár az utóbbi 60 év során 200 ezer ember érintettségéről is beszélni kell, és akkor még nem beszéltünk a, arról, hogy egyes kipufogó gázokat nem sikerült a második listára felvetetni, mert lobby érdekek és nem feltétlenül tudományos érdekek, ezeket levetették onnan. A régi belső égésű motorok vonatkozásában a legjobb eredmény ugyanaz, hogy ezeket a motorokat lecserélik újabbakra, de ettől még működnek ezek a régebbi berendezések is, tehát ezzel még a probléma nincs megoldva. A 2016-os véleményben egy amerikai tanulmányra hivatkoznak, amely teljesen más alapon szemléli a munkahelyi kitettséget, más módon definiálja a motorok kapcsán a kitettséget. Legalább négy különböző védelmi rendszer van a világban, de kiderült, hogy ezek egyike sem tökéletes, ezért nem lehetett a dízel kipufogó anyagok kitettségéről végül is megegyezni mert gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a dízelmotorok megfeleljenek a normáknak. És nem mindegy, hogy milyen kritériumokkal dolgozunk. Olyan kritériumokat kell alkotni, amelyek nem semlegesen férfiakra, nőkre egyaránt magas szintű védelmet biztosítanak, miközben a formaldehidekre és egyéb vegyágokra konkrétabb határértékeket, szigorúbbakat határozunk meg, mint korábban. ezeket újra kell értékelni, újra kell besorolni az eljárásokat, hogy melyek a bevált és a kockázatos eljárások. Ezt a nemzeti hatóságoknak kell elsősorban elvégezni, de az határértékeket európai szinten kell előírni. És előfordulhat, hogy mindennek hatása lehet más európai jogalkotásokra is, mint például a REACH irányelv újragondolására vagy módosítására, és összhangba kell hozni a különböző joganyagokban megfogalmazott kockázatokat. E, nem normális helyzet, hogy ugyanarról az anyagról több európai jogi anyag rendelkezik, és más-más határértékeket ír elő. Nem lenne így átlátható a rendszer. Tehát itt <laughs> nem csak egészségi, hanem jogi kockázat is van. A kettes listával kapcsolatban öt konkrét javaslatunk van, amelyeket itt most nem fogok részletesen ismertetni, de annyit el szeretnénk mondani, hogy ezek főleg három anyaggal kapcsolatosak, olyanokkal, amelyekkel kapcsolatban a bizottság még nem alkotott meg szabályt, és ezek közül is főleg kettőről, ahol a bizottság által eredetileg meghatározott határértéket sokkal szigorúbban 55 mg per köbméter helyett jóval alacsonyabb szinten állapítanánk meg, 3 és 5 mg között. Ez jóval szigorúbb, mint amit a bizottság javasol. A módosítók részleteiről most nem beszélek, a következő hónapok során bőven lesz erre alkalom, hogy az előadókkal, árnyék előadókkal ezekről tárgyaljunk. Most csak a fő elveket, kritériumokat szerettem volna ismertetni, amelyek alapján eljárunk. Köszönjük szépen, Fogel úr. Most Rebecca Schmidtnek adok szót. a Business Europe Social Affairs Departmentjének szakértője. Ő. Köszönöm szépen a meghívót mai ülésre, hogy elmondhassuk a véleményünket. Természetesen nagyon fontos az, hogy a különböző véleményeket meghallgassuk. Már az első hullámban is volt egy meghallgatás itt az irányelv kapcsán, és az az üzenet, amit ma szeretnék elmondani, az hasonlít ahhoz, mint amit elmondtuk már az első felülvizsgálat kapcsán. Világosan szeretnénk elmondani, hogy eh, a foglalkoztatók általában támogatják a második listára vonatkozó javaslatot a bizottság részéről, és eh, a szándékokat is támogatjuk, hogy felülvizsgálatokra kerül majd sor az irányelv kapcsán annak érdekében, hogy le tudjuk fedni az összes anyagot, amit az irányelvnek tényleg le kell fednie. Természetesen üdvözöljük azt a tényt is, hogy a bizottsági javaslat a tanácsadó testület ajánlásaiból indul ki, egy általános konszenzus alakuljon ki a foglalkoztatók, a munkavállalók és a kormány között, és ez természetesen ennek megfelelő alapja a tudományos bizonyítékok egybegyűjtése hogy egy általános konszenzus alakult ki, azt mondtuk, és hogy ez kis alakult, természetesen a különböző oldal ezt támogatja, de azért figyelembe kell venni, hogy együttműködünk az etuci és a tanácsadó testülettel is, hogy egy általános megállapodás alakuljon ki a határértékek vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy a határértékeket a bizottság, a tanácsadó testület ajánlásai alapján állapítsa meg ami egy folyamat eredménye. Természetesen tudjuk, nem minden anyag került be, amit megvizsgáltak ebbe a második listába. A szakszervezetektől azt hallottuk, hogy több anyagot szerettek volna felvetetni, miközben mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság választása a helyes választás volt ebben a szakaszban Számunkra az a fontos, hogy bármilyen javaslat is szülessen az új anyagok vonatkozásában, a határértékek vonatkozásában, ez alapos tudományos bizonyítékokra kell, hogy visszanyúljon, amelyeket tényleg kartinogénként minősítenek, nem szabad ezt önkényesen megoldani az irányelv keretei között. A szocioökonomiai elemzés is el kell végezni, természetesen egyetértek azzal a ponttal is, ami már elhangzott, hogy nagyon fontos a végrehajtása, az irányelv végrehajtása, a határértékek átültetése a gyakorlatban, a munkaadóknak fontos, hogy ezek mérhetők legyenek, és legyenek technikák a mérésre is. Ezek már ténylegesen álljanak fel, és vannak bizonyos pontok, hogy már elhangzott, a bizottság részéről is nem kerültek be ebbe a listába egyszerűen, mert nem működött a mérés. Emlékeztetni kell arra is, hogy előkészületben van a harmadik lista időközben, és akár egy negyedik is potenciálisan vagyis a parlamenthez, a tanácshoz, a, és mindenkihez, aki ebben részhez azzal fordulnánk, hó, a jogalkotásról van tehát szó, tehát az általános konszenzus alakult ki a tanácsadó testületben, és ez alapján gyorsan lehet haladni. Úgy gondoljuk, hogy igencsak ambíciózus ez a javaslat, és Emlékezzünk rá, hogy különböző módon lehet ezt kezelni, és különböző utakon jutottuk el az útra. Természetesen vannak általános kötelezettségek más területeken is, az általános védelemről kell beszélni, nem csak a határérték számít, természetesen konkrét határértékek fontosak, de azért egy teljes keretben kell ezt vizsgálnunk, teljes kereten belül nem csak a határértékek megalapításáról van szó, szóval vannak más kötelezettségek is, úgy gondoljuk, hogy nem felejthetjük el, hogy a munkaadók sokkal többet tesznek, hogy megvédjék a munkavállalóikat, mint amit jogilag előírnak számukra. Ha megnézzük a jogalkotói folyamatot, biztos vagyok abban, hogy a parlamenti képviselők is, mások is különböző cégektől hallanak majd olyan véleményeket is, hogy nehézségeik vannak, amikor be kell tartani ezeket a határértékeket ezt is tudjuk, és mi is azt teszük, amit mások is tettek a szakszervezetek képviselői, adott esetben alacsonyabb értékekre is lehet törekedni. Ezért gondoljuk azt, hogy a jó egyensúly fontos a bizottság javaslatával. Mindig mondhatjuk azt, hogy túl messzire megyünk valamivel, mindig mondhatjuk, hogy ez nem megy elég messzire, de mint már előjárban elmondtam, konszenzus alakult ki az ipar két fele között, és ezért úgy gondolom, hogy ez egy jó egyensúly, és ezzel az egész folyamatot sikerül megőrizni. Az első hullámról szeretnék beszélni. Örülök, hogy megszületett a kompromisszum a parlament és a tanács között. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült kibékíteni a különböző véleményeket, és megszületett olyas valami, amit foglalkoztatói oldalról általánosan elfogadható koncepción, a kompromisszumnak tartunk. Természetesen ez mindig időbe kerül, egy ilyen végleges megállapodás létrehozása nem volt ez mindig világos számunkra, hogy erre tényleg van-e lehetőség. Voltak aggályok, hogy különböző irányba alakulnak a vélemények, de akkor ezen alakult volna ez a dosszié, de most azt látjuk, hogy létrejött a megállapodás, ennek nagyon örülünk, és a második lista még a jövőbeni listákról is ezt mondhatom el, úgy gondoljuk, hogy hatékony folyamatot fogunk tudni kialakítani, és meg tudunk állapodni, vagy a tanács és a parlament a lehető leggyorsabban meg tud állapodni. Természetesen vannak átfogóbb kérdések is, és konkrétan beszéltem a különböző toxinokról, ezt most komolyan kell venni és hát a vitát folytatni kell, hogyha nem tudunk megállapodni egyelőre, akkor mondjuk a második vagy a harmadik listába kerül ez be. És azt is szeretném elmondani, hogy munkaadóként számunkra ez egy fontos téma, és látjuk, hogy egyre több vita folyik erről, és Business Europe-ként a tagjainkkal sokat beszélünk erről. Ezt az elmúlt időszakban is megtettük, folyamatosan vizsgáljuk a tényleges helyzetet, és, és a, sok minden változott az elmúlt években, jobban értjük, hogy valójában mi történik. Egy szót még szólnék a tanácsadó testületről általában. Volt némi bírálat a működésükkel kapcsolatban azt mondták, hogy elhúzódik a munka a határértékekkel kapcsolatban, hogy túl aprólékos a folyamat. Szeretném megragadni az alkalmat, mi azt látjuk pillanatnyilag, hogy a bizottság munkája és a tanácsadó testület munkája is adott esetben lehetne egy gyorsabb, de azért megszületett egy sor ajánlás a Szkóltól, és a vegyipari munkacsoport mindent elkövetett, hogy olyan vélemények alakuljanak ki, amelyek egy nagy számú anyagot képesek átfogni, tehát a gyorsabb haladásra van lehetőség számukra. Nagyon fontos, hogy ezek az eljárások, amelyeket a tanácsadó testület használ, hogy a vitákon alapulnak, és, és a kormány, a, a munkaadók, munkavállalók között megállapodás jön létre, ez adott esetben el is húzódhat, mert az a lényeg, hogy a tanácsadó testület tényleg egy többletértéket biztosítson a tárgyalásokhoz, ezért a folyamatoknak azért bizonyos időkeretben belül kell maradniuk, és azt hiszem itt van javítási potenciál. Még egy pont, amiről szeretni beszélni, a dízel motorok kibocsátása. Teljesen egyetértek azzal, amit a szakszervezet mondott, de de ha nem is teljes mértékben. Örülünk, hogy a bizottság javaslata ezt egyelőre nem tartalmaz. Ez egy nyitott kérdés egyelőre, ezt mi is tudjuk, de mint már mondtam, foglalkoztatóként a tanácsadó testületre hívnánk fel a figyelmet. Már elhangzott a mai napon nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a határértékek, amelyek szerepelnek az irányelvben, tényleg végrehajthatók-e, hogy a gyakorlatban átültethető az, amit követelnek. Nem értünk egyet azzal, hogy a különbségtétel a régi és az új dízelmotorok között releváns dolog az egy, bár nyilván tudjuk, hogy fontos a kérdés, egy sor tanulmányt készítettek eddig eh, a expozíció alapján, és eh, a helyzet nem mindig ugyanaz a régi motoroknál, mint az új motoroknál, hiszen a eh, kémiai koncentráció nagyon eltérő a régi és az új motorok között, hogy mi történik a jövőben, az mm, még ne látjuk, de ezt szem előtt kell tartani, hogy a technológiai változás halad, itt a kitettségi szintet mindenképpen figyelembe kell venni, nem értek egyet azzal, hogy ez egy lobbizási kérdés, hogy az ipar egyes ágazatai csak lobbiznak. Egyszerűen, ahol most vagyunk, fejlettségi szinten nincsen standardizált, szabványosított mérőeszközrendszerünk erre. Nyilvánvalóan a, a munkavállalók védelmét erősíteni kell, és ez egy rendkívül fontos dolog a rákkeltő anyagokkal szembeni fellépés, és e- ebben, ezzel egyetértünk foglalkoztatóként, de azt látni kell, a jogalkotói szinten, európai keretek között ezt végre is kell tudni hajtani. Még egy példát mondanék a végén, bizonyos esetekben azt is tudjuk, hogy a teherautók kibocsátása, a dízelmotokról van szó természetesen, egy, mondjuk egy cég egy másik céghez szállít termékeket, és, eh, és azon a helyszínen az a munkavállalók, ahol éppen ki vannak téve a dízel kibocsátásnak, és nem is tudja, hogy milyen motort használnak, egy másik cég tulajdonában van ez a az autó, és nem tudjuk milyen motor van benne, és ezért nagyon nehéz mérni a kitettséget ebben az esetben, méghozzá úgy, ahogy azt a karcinogén irányelv tartalmazná. Ezt mindig tartsuk szem előtt, hogyha új előírásokat kívánunk megfogalmazni. Nagyon szépen köszönöm minden előadónak a munkát. Úgy gondolom, fontos meghallgatni a szociális partnereket. Önök is fontosak azoknak a témáknak a szempontjából, amiket mi politikusokként tárgyalunk. De természetesen a dolog, az érem másik oldala, az pedig a tudományos kutatás. Tehát a tudományos kutatás és a szociális partnerek az a két nagyon fontos érintett csoport, akikkel nagyon szoros együttműködést kell folytatnunk ahhoz, hogy jó döntéseket hozhassunk, ahogy ezt a legtöbb politikus teszi. Köszönöm szépen minden előadónak a témához való hozzájárulását. Nagyon jó volt Rebecca Smith asszonynak azt a kijelentését hallani, hogy ha szeretnénk gyorsabban lépni, akkor tudunk is gyorsabban lépni. Ez nekem nagyon tetszett. És biztos minden szociális partnere, és igazából a politikusokra is igaz ez, szeretnénk gyorsak lenni, és tudunk is gyorsak lenni, ha akarunk. Mindezek után zárásképpen Rolán úr kerül majd szó felszólásra, aki a második listáról szóló jelentését felelős. Majd kisegítjük egymást a munkában. Tessék, Claude! Köszönöm szépen! Én is meg szeretném köszönni az előadóknak, akik különböző aspektusokat világítottak meg de mindegyik egyformán fontos és alapvető volt. Ez a téma az utóbbi tíz év során, ebben a témában az utóbbi tíz év során nagyon kevés dolog történt. Most nagyszerű, hogy újra dinamizmussal töltődött meg, és lendületet vett. A harmonizáció a cél a munkavállalók védelme érdekében. És talán lesz ugye második, harmadik, akár negyedik köre is, listája is az anyagoknak, amelyeket szépen egymás után ide sorulunk, Mert azok az anyagok, amelyekkel a, vállal, a munkavállaló érintkezésbe kerül, ezek az anyagok folyamatosan változnak ráadásul, nem lehet itt statikus szabályozást hozni. Mint előadó, arra fogok törekedni a második lista kapcsán, hogy az első listás filozófiát érvényesítsem, tehát elsődleges a munkavállalók védelme, másodlagos szempont a pragmatikusság, nincs értelme nagyszerű célokat megfogalmazni, hogyha betarthatatlanok, és nem fogják őket betartani. És azokra fogok hallgatni, akik legközelebb vannak a problémákhoz, a szociális partnerekre, a munkavállalók és munkaadók képviselőire és a szakértőkre hiszen itt olyan anyagokról kell nekem segíteni a jogalkotást, amelyeket magam sem ismerek, tehát itt mindenképpen szakértői segítségre lesz szükség. De mondom, a lendület megvan. Köszönöm szépen mindenkinek, akik eh, az első lista összeállítása során szerepet játszottak. Őrizzük meg ezt a lendületet, és működjünk együtt a lehető legszorosabban. Időre lesz hozzá szükség, nem akarom lelassítani a folyamatot, de a gondos munkához, mindenki meghallgatásához azért bizonyos időre lesz szükség, az előbb említett körökre. És a kicsi és nagy vállalkozások között nagy különbség van. Nem, a, nem, nem olyan értelem, hogy az egyiknek jobban vagy másnak kevésbé kell védenie, hanem mások az eljárások, mások a lehetőségek, és ezekkel is számolni kell. Meg kell nézni, hogy mit tudnak betartani, alkalmazni. Mindenkinek jó munkát kívánok, és várom a kollégák támogatására. Most már nincsenek itt túl sokan, ez az utolsó munkanapon mondjuk már érthető. Lesz erről még bőven szó, Strasbourgban is, szóval gondolom, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk, az árnyék előadókkal a második lista kapcsán. Még egyszer köszönöm mindenkinek hogy úgy engednek el most minket a vakációra, hogy, hogy reménykedhetünk, és lendületben van a dolog. Köszönöm, Claude. Legyen így. Ulson úrnak szeretnék még szót adni az Európai Bizottság DG Employment főigazgatóságáról. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Mindenképpen csak gratulálni szeretnék önnek és Oland úrnak, ez összes képviselőnek itt a parlament részéről, akik segítettek az első lista összeállításában és az elfogadásában. Köszönöm szépen a meghallgatást, a hozzászólók, a akik mai napon a Skollról, a Skoll részéről, a szociális partnerek részéről, stb. Úgy gondolom, hogy nagy munka a javaslatot előkészíteni, de mindenki mindent elkövet. Úgy gondolom, örülök, hogy a mai résztvevők jelen voltak, és meghallgathattuk az érintetteket, és mert nagy munka van a mögött, amit eddig sikerült elérni. A bizottság nevében Roland úrnak nagy sikert, sok sikert kívánok az új listával. Beszélik már a harmadik, negyedik listáról is, de Roland úr is elmondta már, ez nyilvánvalóan ez nem a vége a dolognak, ez egy állandó frissítési folyamat lesz majd, mert a munkaprogram esetében itt mindig csak az új listákról beszélünk, de egy-egy folyamatos frissítés lesz valójában. még egy kommentár, amit mindenképpen hivatom is meg kell tennem. Egy kicsit szomorú voltam a lobbizással kapcsolatos kommentár miatt, és, és hogy ez mennyire befolyásolná a bizottság munkáját. A Tiszen biztos azt, hogy nevében ezt sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség ilyen jellegű kommentárt tett. Köszönöm szépen. Ami a menetrendet illeti, a második lista kapcsán a tervezet október 17-ére készül, november 9-én tárgyaljuk meg a határidők módosítóra, ja, november 14-e, és eh, szavazni fogunk a mm, szakbizottságunkban 2018. januárjában. Jó nyarat kívánok valamennyiüknek. Köszönöm.